Good morning, colleagues. Um, Jó reggelt, kedves kollégák! Megkezdjük a ma reggeli ülésünket. A párizsi terrortámadások uh, utóhatásairól fogunk tárgyalni, tehát a november 13-ai támadások hatásairól a tanács jelenlétében. Már persze tárgyaltunk a párizsi atrocitásokról, illetve a rendkívüli november 20-ai belés igazságügyi tanács előkészítéséről. Nagyon örülök annak, hogy a luxemburgi elnökség ma is tájékoztatni tud bennünket erről a rendkívüli ülésről, és hogy itt van körünkben majd, illetve csatlakozik hozzánk Kirkhoff úr, a terrorizmus ellenes koordinátor, Először a rendkívüli tanácsülés összefoglalóját hallgatjuk meg, és utána majd Dökörkov úrnak, a terrorizmus elleni küzdelem uniós koordinátorának adom át a szót. A téma tehát a párizsi támadások utóhatása, elemzés, és végül majd a bizottság is szót kap. Lesz még eszmecsere a terrorizmus ellenes intézkedésekről, az Interpollal, az Európorral, az elkövetkezendő üléseinken, úgyhogy kezdjük is rögtön Rábereken úr beszámolójával a luxemburgi elnökség képviseletében. Parancsoljon, uram! Köszönöm szépen, elnök úr! köszönöm, hogy a soros elnökségnek alkalmat adtak arra, hogy röviden bemutassa azt a munkát, amit a rendkívüli eh, zsájülés eh, során összefoglalt múlt novemberben. Először részletesen fogok beszélni a eh, munkáról, de először szeretném hangsúlyozni, hogy milyen szimbolikus jelentősége volt ennek a tanácsnak egy héttel a terrorista támadások után Párizsban. Ez a tanács először is azt szerette volna, szolidaritást szeretett volna mondani, mutatni az Unió részéről Franciaországgal szemben, és az egységét is az Uniónak a terrorista cselekményekkel szemben. Épp ezért ebben a körben szeretném hangsúlyozni azt is, hogy a tanács nem csak a belügyminisztériumokat, belügyminisztereket, hanem az igazságügyminisztereket is összegyűjtötte. Ez egy jelentőséges esemény volt arra, hogy a koreper kompetenciáit is hangsúlyozza a terrorizmus elleni harcban. A tanács két következtetés sorozatot fogadott el, Először a terrorizmus elleni harcról. Ezek a következtetések olyan intézkedések során történtek, amelyeket ismernek, de hangsúlyt fektetett újabb lépésekre amelyet az Unió hozott létre. Az első kérdés, amelyel kapcsolatban a miniszterek hangsúlyozták a fontosságot, ez az, hogy minél hamarabb elfogadják azt az irányelvet, amely a, az utas adatokkal kapcsolatos, európai rendszerrel kapcsolatos. Az elnökkel is tárgyaltak erről a témiről, témáról. A másik szempont, amelyet a konklúziókban elfogadtak, ez a tűzfegyverekkel kapcsolatos, ezeknek az ellenőrzésével, és a miniszterek üdvözölték egy végrehajtó rendeletnek az elfogadását a közös normákkal kapcsolatban. A bizottság egy javaslatot nyújtott be, amely felülvizsgálja az eddigi irányelvet. Erről majd a bizottság is fog szólni. Utána az ellenőrzések megerősítéséről volt szó a külső határokon. A miniszterek kötelezték magukat az, arra, hogy modernizálják 2017 márciusig a határellenőrzéseket a külső határokon. Elsősorban az adat, adatokkal kapcsolatban, amelyeket az Interpol nyújt rendelkezésre. A migráns sokkal kapcsolatban biztonsági ellenőrzéseket fognak szisztematikusan folytatni azokon a helyeken, ahol belépnek az Európai Unióba, elsősorban a meglévő adatbázisokban való Interpol, Interpol bázisokban való ellenőrzésekre illetően. Az miniszterek hangsúlyozták, hogy szükségesnek ítélik, ahol szükséges e, a Frontexnek a gyors reagálású e, egységeinek a bevetését. Ezen kívül a bizottságot felhívták a miniszterek arra, hogy a Schengeni e, rendszert vizsgálják fel a határellenőrzésekkel kapcsolatban. Ezen kívül kötelezték magukat a miniszterek, hogy éberen figyeljek arra, hogy a nemzeti hatóságok az LCS 2-ben be, be, bevezessék a feltételezett külföldi terroristáknak az, az adatait. Azért, hogy minél gyorsabban, minél jobban felderíthessék őket, amikor belépnek az Európai Unióba kötelezték magukat a miniszterek, hogy gyorsan és integrális mondan a pruni jogi anyagot is alkalmazzák. A terrorizmus elleni európai harc keretében. Wainwright úr, az igazgató úr már múlt héten beszélt önöknek erről. Különösen szeretnék ezzel kapcsolatban hangsúlyozni, hogy hogy valóban egységet mutattak azt illeten, hogy a jelenleg rendelkezésre álló e, eszközöket be kell vetni. A, már ezen a héten, tehát pénteken e, a miniszter, e, egy, miniszterek részletes vitát fognak folytatni a különböző jogi vívmányoknak az alkalmazásáról. A tanács ezen kívül a, fin- a terrorizmus finanszírozásáról is beszélt. Itt a pénzügyi felderítési cellák különösen fontos szerepet játszanak. Ezeknek a szerepét meg kell erősíteni. A meneszterek a bizottságot felhívták arra, hogy felülvizsgálja a büntető jogi keretet a terrorizmus harc, harcának kerül, keretében, a, különösen a, a protokolt, amely a terrorizmus megerősítésével e, kapcsolatos, amelyet az Európa Tanács adott ki. Ezen kívül felhívták a bizottságot arra, hogy gyorsítsa fel a munkáját a jogi e, ügyekkel kapcsolatos e, rendszerrel rendszerben, amely a harmadik országokból való állampolgárokkal kapcsolatos. A miniszterek ezen kívül elfogadtak a következtetésekben e, egy anyagot a radikalizációval kapcsolatban. Ez, e, itt jelentős munka folyt. A, a bizottság a soros elnökséggel együtt egy nagy kolokviumot szervezett októberben, és ezek a konklúziók ennek a munkának a gyümölcsei az Európai Parlament szintjén is történt munka, de aki asszony dokumentumára gondolok, amely hangsúlyozta, hogy fontos a közös fellépés az unió szintjén, még akkor is, ha olyan szintről van szó, ahol a tagállamoknak a hatáskörébe tartozik ez, mint például a börtönöknek az igazgatósága de ez nem akadályozza meg azt, hogy fontos munkát végezhessenek az inúja szintjén, a képzés, a bevált gyakorlatok, a finanszírozás, a gyakorlatok bevezetése a hálózatba szintjén. Ez is hangsúlyozza a megelőző részét a terrorizmus elleni harcnak. Elnök úr, néhány szóban ennyi volt a a bel- és igazságügy miniszterek múlt heti munkájának az összefoglalása, amely a párizsi terrorista cselekmények után történt. Köszönöm szépen, és rögtön Dökör Kavúrnak adom meg a szót, hogy tájékoztassa a szakbizottságot a terrorizmus ellenes intézkedésekről, amelyek a párizsi támadások után léptek életbe. Köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt kívánok mindenkinek. Megpróbálok röviden fogalmazni, mert az elnökség már eléggé részletesen beszámolt az intézkedésekről, így a párizsi támadások után. Talán egy-két kérdésre térek csak ki. Nem csak ugye Párizsra kell gondolni, hanem az ankarai eseményekre is. Több mint száz ember vesztette életét, aztán a színai térségben kb. 200-400, Párizsban, Tunisban az elmúlt héten többen haltak meg, tehát látszik, hogy talán a Daesh stratégiát váltott. Eddig inkább arra összpontosítottak, hogy a kalifátust építsék ki, és most pedig a koalíció tagjait próbálják támadni. Ez vajon a gyengeség jele? Én szerintem igen, mert a Daesh mindig a győzelmet próbálta reklámozni, így próbált pénzre, illetve új támogatókra szert tenni. Most azonban a koalíció által rágyakorolt nyomás, mindannyian tudjuk, hogy ez nem elegendő, de eredményhez vezetett, és tulajdonképpen arra kényszerítette őket, hogy kívül, a kalifátuson kívül keressenek sikereket, amelyeket fel tudnak mutatni. Mivel néz most szembe az Európai Unió? Három nehéz kihívásról van szó. Az egyik egy kollektív kihívás, ugye a tanács, a parlament és a bizottság is meg kell, hogy mutassa az állampolgároknak, hogy igenis képesek vagyunk a biztonságot garantálni. A második, meg kell tenni minden tőlünk telhetőt annak érdekében, érdekében, hogy az EU-s integráció egyik legfontosabb vívmányát, a szabad mozgást, a Schengeni térséget megőrizzük. A harmadik dolog pedig el kell érni azt, hogy a migráció és a terrorizmus ne keveredhessen össze, mert ennek csak komoly kárai lehetnek. Nagyon elszántnak, pragmatikusnak kell lenni, és cselekedni kell. Nem elegendőek az írott szavak a papíron, hanem a helyszínen kézzelfogható lépéseket kell tenni. A bizottság és a tanács az elmúlt hónapokban ezen igyekezett. Bizonyára emlékeznek a keretekre, ugye? Az állam és kormányfők nyilatkozata február 12-én volt a kiinduló pont, ugye a Charlie Hebdo elleni támadás után, és egy kóser bolt elleni támadás után, és a fő irányokat ez a közlemény határozta meg. Először is az, hogy milyen választ adunk, kollégám ezt azt hiszem részletezte, majd egy-két aspektust kiemelek, aztán az úgynevezett puha, a diplomácia, a munka, illetve a külső partnerekkel végzett munka, hogy a szomszédság, az EU szomszédságával, Törökországgal, a Nyugat-Balkán régióval felvegyük a kapcsolatot és együttműködjünk. Az elsőre hat térje ki, tehát ugye a, úgymond a visszacsapás, a reakció, ez milyen. Én ugye gyakran megosztom a véleményemet a szakbizottsággal, és gyakran hangoztattam azt, hogy a februárban megfogalmazott intézkedéseket gyorsabban kellett volna, és határozottabban kellett volna végrehajtani. Nagyon sokat nagyon sok dologról már döntöttek korábban. Két fő aspektus áll az egésznek a középpontjában. Ugye a tagállamok feltöltik-e azokat az adatbázisokat, amelyek már léteznek, és vajon kihasználják-e ezeket az adatbázisokat, a teljes lehetőségeket, ami ezekben rejlenek, és ugye a külső határok kezelésében támaszkodnak-e ezekre. Hogyha megnézzük, hogy mi történt Párizsban, akkor erre a kérdésre nem adhatunk 100%-ban igen választ. Tehát múlt pénteken a tanácsban, és ugye jövő pénteken is lesz egy találkozó, tehát múlt pénteken szembe kellett néznünk a valósággal, azzal, hogy a tagállamok hogyan kezelik ezeket az adatokat, megvan-e a szükséges kapcsolat, megvannak-e az útlevéleolvasó készülékek, és így tovább, tehát hogy valóban alkalmazzák-e ezeket az adatbázisokat. A Schengen információs rendszer egész eddig a legjobb ilyen adatbázis. Nyilván nem mondhatjuk, hogy feketén-fehéren ez az eszköz kizárólagosan megmondja, hogy most akkor van-e kapcsolata daesh vagy sem, de megpróbáltuk meggyőzni a tagállamokat arról, hogy a DSIS adatbázisban, adatbázisba tehát töltsék fel az összes adatot. Nagyon sokat igyekeztünk tettek a tagállamok, ugye a 36 per 3-as cikk alapján a nemzetbiztonsághoz kapcsolódó adatok feltöltésére van lehetőség, tehát hogy ezt megtegyék. Az Interpol egy másik szereplő, amely nagyon fontos feladatot lát el. Hogyha a külső határon ellenőrzés van, akkor fontos azt ellenőrizni, hogy egy útlevél az vajon szerepele az Interpol listáján, illetve az Interpol adatbázisában. Ez a legjobb adatbázis, amely a világon létezik a hamisított, ellopott, elveszett útlevelekről. És a harmadik dolog pedig az, hogy meg kell győzni az összes szereplőt, hogy támaszkodjon az Európorra is. Az ECTC létrehozásával ugyanis nagy lépés lehet elérni előre. Ez egy olyan platform, amelyen keresztül mozgósítani lehet több különböző eszközt. A CNN-t, amely egy bizalmas hálózat lesz információcserére, aztán a rendőri erők közötti információcsere különböző fókuszpontokkal, itt a, a, az emberkereskedők, a fegyverkereskedelem és így tovább is szerepelni fog, illetve a TFTP, ami továbbra is nagyon hatékony eszköz. Ha jól emlékszem, akkor az Európa igazgatója utalt arra, hogy a párizsi terrortámadások esetén sok információt tudtak adni a francia rendőri erőknek a TFTP eszköznek hála. Vannak még egyéb eszközök. Az Európol a kibertámadások esetén is kiválósági központ, tehát eh, szeretnék kiépíteni a saját terrorizmus ellenes kiválósági központjukat, és én biztos vagyok abban, hogy a tagállamok egyre gyakrabban fogják felhasználni ezeket az eszközöket, ez utóbbit is. Egy dolgot teljesen feleslegesen elmondani, mert szinte olyan sokszor emlegették, hogy nem érdemes már ahhoz ragaszkodni, hogy hatékony kell, hogy legyen a PNR megállapodás. A második dolog pedig az állam és kormányfők februári nyilatkozatának egy mondata, amely felszólította a biztonsági szolgálatokat, hogy erősítsék meg az együttműködésüket. Hát ezt teszik nem csak február óta, hanem már évek óta ezt teszik, de egyébként idén különösen a terrorizmus ellenes csoport, amely egyébként az EU kereteken kívül működik a szerződés miatt, megkettőzte az erőfeszítéseit, az cserét, közösen elemzik az információkat és közösen dolgoznak. Tehát ez volt az első pont. A második dolog a külső határokkal kapcsolatban, kollégám már szinte mindent elmondott, de azért ki akartam még hangsúlyozni, és én üdvözlöm ezt a változást, hogy jelentősen javult az a szándék, erősödött az a szándék, hogy két világot próbáljanak összeegyeztetni, amelyek nem passzoltak egymáshoz. Én ezt úgynevezett intézményi skizofréniának nevezem. Tulajdonképpen 15 éve próbáltunk mindent egy kalap alá venni. Határkezelés, migráció, menedékkérelmek és így tovább a az első pillér miatt, ugye a közösségi módszerekkel próbáltuk ezt, és közben a terrorizmus, illetve a bűncselekmény elleni küzdelmet egy másik pillérben, egy másik jogalappal folytattuk, és ez a két világ így nem nagyon tudott egymásba kapaszkodni, közben pedig a határokon a migrációs áramlatot is kezelni kell, de ugyanakkor a biztonságról is gondoskodni kell. Tehát amikor a Frontex a mediterrán térségben adatokat gyűjt, vagy tájékoztatja a menedékkérőket, akkor nagyon sok információra tesz szert, és ezek az információk segítenének bennünket, hogy mondjuk a szervezet bűnözőkkel, az embercsempészekkel, a terroristákkal fel tudjuk venni a harcot. Ez most már egyébként a két világ fokozatos kapcsolatfelvétele lassanként megtörténik, arra kérték a miniszterek az érintetteket, hogy január 1-től az együttműködési megállapodás értelmében cseréljenek információt. Megállapodtak abban is a miniszterek, hogy több rendőrtisztet fognak az Europolon keresztül a hotspotokba küldeni, és az ő jelenlétüket ott biztosítják, azért, hogy az ellenőrzések gyakoribbak legyenek és határozottabbak legyenek. A nagy méretű migrációs áramlatok esetében elektronikus eszközökre van szükség. Egyrészt elektronikus kapcsolatra az Interpollal, másodszorban pedig az eszközökre, az útlevél leolvasó eszközökre, és így tovább. Tehát ez változás a múlthoz képest. Nyilván mindent úgy kell tennünk, hogy a jogalapot tisztában tartjuk, nem szeretnénk összemosni semmit, külön politikákat nem kívánunk összemosni, és nem kívánjuk összekeverni a menekült ügyet, a bűncselekményekkel, de azért pragmatikusabban kell, hogy eljárjunk. Még egy aspektus egyébként, amit nagyon jól elmagyarázott kollégám, az az, hogy büntető jogi téren hogyan reagáltunk, és egyébként szerintem majd ő még erről szól. Módosítás tervezetet fogunk benyújtani a terrorizmusról szóló keretdöntéshez. Az ENSZ biztonsági tanács 2178-as határozatának a végrehajtása érdekében de persze több különböző megközelítésről is beszélhetünk. Az első az úgynevezett digitális bizonyíték. Ugye nagyon jó, hogyha az érintetteket előzetes letartóztatásba helyezzük, de hogyha nincsenek bizonyítékaink, akkor nem tudjuk a vádat meggyőzően felállítani, bizonyíték hiányában nem működik az egész, és akkor az emberek elmehetnek szabadon. Szíriában ugye pontosan ez a probléma, hogy nagyon gyakran a lehetséges bizonyítékokat csak úgy lehet megszerezni, hogy az e-maileket lehallgatják, és így tovább, de a digitális bizonyítékokat általában az USA-ban tárolják, fel kell gyorsítani a folyamatokat, nem várhatunk 8 hónapot arra, hogy megkapjunk valami fajta bizonyítékot egy-egy ügyben. Az elnökség tehát el kell, hogy kezdje az ezzel kapcsolatos munkát, és a következő, az utánunk következő elnökség, a holland elnökség is folytassa kell ezt. Legális tevékenységről van szó, az internetszolgáltatókkal, az amerikai kormányjal kell együttműködnünk, itt muszáj a gyors előrehaladást biztosítani. A rehabilitáció a másik dolog, amit akartam még mondani, és az igazságügy miniszterekkel együttműködve elég robusztus rehabilitációs programot kellene összeállítsunk. Itt nem tartunk eléggé, nem járunk az élen, az az igazság. A letartóztatás alternatíváját meg kell, hogy találjuk azon emberek esetében, akik valóban a normál életbe kívánnak visszatérni, be kívánnak illeszkedni a társadalomba. Ez azok esetében is fontos, akik ugyan megjárták a börtönt, de szeretnének kilépni innen. Tehát a radikalizálódást meg kell akadályozni, mert ha valaki csak ott hagyunk a börtönben, majd kiengedjük, akkor elképzelhető, hogy még radikálisabb lesz, mint a belépése elején. Ezt pedig nyilván senki nem akarja, senkinek nincs az érdekében. Nos, hát nem akarok túl sokat beszélni a bizottsági eseményekről. A hálózat átalakulás, átalakítását a kiválósági központtá, ez azért sikertörténet azt hiszem a radikalizáció ellenes hálózat de Egyre többen kérik a segítségünket ezzel kapcsolatban, és kollégámnak azt hiszem, igen, sok a feladata. Először a tagállamokat kell, hogy támogassák, és csak utána léphetnek az EU-n kívülre. Még egy dolog, van egy tanácsadó csapat, tehát a stratégiai kommunikációs tanácsadó csapat, amely szintén sikertörténetet könyvelhet el, legalább a tagállamok fele részt vett a munkában, megpróbáltak stratégiai módon hozzáállni a feladathoz, tehát úgy tervezni a kommunikációt, hogy a Daesh narratíváját meg lehessen támadni, ezzel szemben alternatívát lehessen nyújtani. Tehát ezt a kezdeményezést azt hiszem megtehetjük. Avramopoulos biztos úr egy fórumot szervez, azt hiszem csütörtök este az internet szolgáltatókkal. Az internet szolgáltatókkal folytatott párbeszéd nagyon fontos, mert konkrét eredményekre van szükség, és meg kell velük vitatni a kihívásokat, illetve azt, hogy hogyan lehet szembeszállni a terroristák tevékenységével, illetve mire van szükség. Ha emlékeznek, akkor februárban már volt arról szó, hogy több politika területen megjelenhetne ez, fiatalság, kultúra, oktatás, munkahelyteremtés, és így tovább. A bizottság egyébként ezen is dolgozik, feltételezem, hogy Navracsis biztos úr nem sokára előáll egy közleménnyel. Szerintem ez a téma is kritikus fontosságú. Én támogatom azt, hogy valami fajta flagship projekt induljon be. Egy példa, ami nekem nagyon szimpatikus, az az, amit Obama úr tett néhány hónappal ezelőtt, amikor benyújtotta a saját programját. Ez arra vonatkozik, hogy az internet felhasználásával egy millió amerikait amerikai számára biztosítják az internetet és az oktatási lehetőséget, beszélhetnek egymással, kommunikálhatnak egymással az interneten keresztül, ezek az arabok, és ugyanazt a tanfolyamot végezheti el mindenki. Hát miért nem kötjük be az embereket akkor az internet világába, hidakat verhetünk közéjük, és a radikalizálódást meg lehet akadályozni, tehát azt hiszem az EU-ban is hasznos lenne ez. Aztán Mogherini asszonyról is szeretnék még szólni, ugye ő is és én is aktívan dolgozunk annak érdekében, hogy a terrorizmus ellenes partnerséget megerősítsük a mediterrán térségben. Tunéziával működtünk például együtt az elmúlt hónapokban, ez egy új megközelítés, és együtt kívánunk működni a bizottság, a külügyi szolgálat, mozgosítani kívánjuk a finanszírozási lehetőséget, szeretnénk ezeknek az országoknak a kapacitását megerősíteni, hogy kiegyensúlyozottan tudjanak reagálni az érintett helyzetben. Jordánia, Törökország, szintén Marokkó és a többiek mind ide tartoznak, tehát őket is bekívánjuk vonni ebbe. Terrorizmus ellenes atasé működik hét országban, és a repülés biztonságával is foglalkozunk. Ugye az egyik lecke egyik tanulság, amit levontunk az eddig történtekből, hogy a repülés biztonságával is foglalkozni kell. Elnézést kérek, hogy ilyen sokat beszéltem. Köszönöm szépen, mondja a biztos úr, az elnök úr, és átadom a bizottságnak a szót. Nem akarom ismételni amit a kollégám mondott, vagy kollégák mondtak, csak inkább szeretnék részletek, részletezni, hogy mit javasolunk az elkövetkezendő hetekre vagy napokra. Zsil említette a kiválósági központot, ezt októbertől létezik, egy operatív központ, ezt ki fogják terjeszteni, állandó munkatársai lesznek, és új munkacsoportjai, az egyik például az oktatással kapcsolatban, aztán a másik egy a különböző közösségekkel foglalkozik, amely a radikalizáció korai jeleit is figyelembe veszi majd, hogy ne a börtönbe jussanak. Aztán az IT fórum, fórumot most csütörtökön fogjuk elindítani. Ennek az egésznek a, a, a filozófiája az, hogy az iparral strukturális párbeszédet folytassunk, hogy a támításuk, támogatásukat és a tudásukat vegyük igénybe, hogy hogyan tudunk például megcélozni egy hallgatóságot, hogy lehet hiteles kommunikációs eszközöket használni, stb. Mind a közösségek számára, mind a közösségek által. Látjuk, hogy valóban bevetették magukat, de szeretnénk konkrét lépéseket is látni a részükről és velük együtt. A stratégiai kommunikációs stratégiai csoport az első fázis végén, amely nagyon ígéretes volt, szeretné elindítani a második fázist is ezek tulajdonképpen a spin doktorok, tehát igazából pszichiáterek, akik a helyi szereplőkkel együtt alakítják ki a kommunikációs stratégiájukat. A múlt héten a következőket döntötték. Először is a lőfegyverekkel kapcsolatban és a robbanó szerekkel kapcsolatban megállapították, hogy valószínűleg ez marad továbbra is a kedvező fegyver, ugyanis viszonylag könnyen és olcsón lehet őket beszerezni és működtetni más műszerekkel kapcsolatban. A bizottságnak a rendelete harmonizálta a, az előírásokat a lőfegyverek leszerelésére. Hogyha az ember például egy deaktivált kalasnyikovot vesz egy fegyverboltban, akkor nagyon könnyű ezeket reaktiválni, tehát újra összeszerelni és lőképessé tenni. Ezért biztosítani szeretnénk, hogyha egy gépfegyvert szétszereltek, akkor az örökre történjen, tehát hogyha deaktiválták. A másik a, a kapcsolatos, hogy a jogszabályok, az eddig létező jogszabályok hogyan biztosították a, az áruk szabad áramlását, és ebbe beleértendők a fegyverek is. Tehát volt ennek egy fontos belső piaci dimenziója. Most pedig biztonsági szempontból is felülvizsgáltuk ezt, és láthatják majd, amikor kinyíljon az irányelv, hogy hogy szigorúbb ellenőrzések, engedélyek, szükségesek ahhoz, hogy vásároljanak bármilyen katonai fegyvert. Mert vannak olyanok, amelyek vadászfegyverek voltak, amelyek lehetnek épp olyan hatásosak, vagy akár még hatékonyabbak, mint a kalasnyikovok. Például, amikor bufalóra vadásznak, én ugyan nem szoktam, akkor olyan kaliberű fegyvert és lőszerszámot használnak hozzá, amelyeket e, át lehet alakítani félautomata fegyverre. Holnap, hogyha a terveknek megfelelően, alakul, megfelelően alakulnak a dolgok, akkor a bizottság elfogad egy új akciótervet a lőfegyverekkel kapcsolatban és a lőszerekkel kapcsolatban. Itt lesznek jogalkotási és nem jogalkotási intézkedések is, amelyek ugyanazt célozzák, és pedig, hogy jobban nyomon lehessen következni és, követni és ellenőrizni a, a fekete piaci mozgásokat. Például vannak amatőröknek vagy, vagy gyűjtőknek ilyen vásárok a lőfegyverekkel kapcsolatban, és ezt szeretnénk megtiltani, tehát hogy ne lehessen lőfegyvereket, vagy azoknak a darabjait az interneten keresztül árulni. Hogyha ilyet akar vásárolni az ember, akkor ott kell rámutatni, hogy én ezt akarom, és nem lehet az interneten keresztül vezni. A robbanószerekkel kapcsolatban azt láttuk, hogy például a Párizsban használtak, azokat egy, elég könnyen beszerezhető prekurzorokból állították össze. Például 2014. szeptemberében, e, ez azért történhetett, mert, a 2014. szeptemberében hozott intézkedéseket nem foganatosították. Épp ezért ezt a, ezzel a rendelettel kellett volna 2017-ben foglalkozni újra és felülvizsgálni, de ezt most előre hozzuk azért, hogy megszigorítsuk az ellenőrzéseket, de azért, hogy új, és azért is, hogy új anyagokat is felvehessünk ezekre a, erre a prekurzor listára. Például a, a kozmetikai ágazatból származó ilyen anyagokat. Az irányelvet illetően holnap, hogyha, mint mondtam, mindenki terv szerint, minden terv szerint történik, akkor a bizottság elfogad egy új jogszabályt, amely nem csak megváltoztatja a meglévő döntés, döntési kereteket, a, a tanács és az Európa tanács állásfoglalását alapul véve, hanem egyetlen irányelv lesz, amely az összes joganyagot magában foglalja, és pedig a terrorista cselekményeknek a bűncselekményi nyilvánását, nyilvánítását illetően. Ez nyilvánvalóan a meglévő meghatározásokra fog alapulni, amelyet 2008-ban módosítottak, és és például olyan dolgokat is bele, mint, belevesz, mint a passzív e, képzés, az utazás, az utazásnak a finanszározása, a bűnpártolás és a többi. Tehát ez, ez együttdöntési eljárás során lesz elfogadva, e, hiszen, és majd látják, hiszen ez holnap kell a bizottságnak elfogadni. Ezen kívül a belügyminiszterek azt is megvizsgálták, hogy mit tehetnek a pénzügyminiszterek. pénzügyminiszterek. A TFTP információk azok valóban segítik a francia és a belga, belga nyomozásokat, tehát hatékonyan működik a szervezet, de ez nem eleg, vagy a rendszer, de ez nem elegendő. Hiszen most fel akarjuk térképezni azokat a pénzügyi eszközöket, e, és megvizsgáljuk, hogy mit lehet még tenni. Itt arra gondolok például, de ezek még mindig kérdések csak, hogy például a, a, a készpénz ellenőrzést azt szigorítani kell -e, vagy mit kellene e, a bitkomokkal e, kapcsolatban tenni a pénzmosás bűncselekményé minősítsük-e. Tavaly vagy most márciusban e, a pénzmosás irányelvel foglalkoztunk, de de egyelőre még nem bűncselekménynek számít a pénzmosás. Na most akkor e, megtegyük-e, ezért minősítsük-e, vagy nem. Aztán a 75-ös cikkel kapcsolatban, a szerződés 75-ös cikkével kapcsolatban bevezessük-e az eszközök befagyasztását vagy pedig a tagállamok hatáskörében hagyjuk ezt, hiszen 6-7 nyilatkozott ezzel kapcsolatban, de a többiek semmit sem mondtak. Tehát például a lefoglalás és az embargókkal kapcsolatban kellene valamit tenni, hogy, hogy ezeket az összegek ne juthassanak el ezekhez az emberekhez. de nem szeretnénk azoknak a tagállamoknak a rendszerét befolyásolni, akiknek van, és az ENSZ-nek sem a befagyasztással kapcsolatos rendszerét nem szeretnénk befolyásolni, de azért szeretnénk azonosítani a lehetséges veszélyeket. Végül pedig, ha minden rendben megy, akkor a bizottság elfogadja a határőrzeti csomagot december 15-én. És az, e, a SIS rendszernek, tehát a Schengen információs rendszernek a célzott felülvizsgálatát is szeretnénk elindítani. A az Európai Bűnügyi Információs Rendszert is szeretnénk felülvizsgálni. E, ez azt jelenti, hogy kicserélik a, a harmadik országi, országbeli elkövetőkkel kapcsolatban az információt az országok. Ez egy nagyon-nagyon fontos információ, amire szükség lesz aztán még az információ cserével kapcsolatban, amit Zsil már említett, a Prüni döntés is van, határozat is ott van, amely kötelezi a, a DNS, az új lenyomat és más adatoknak a továbbítását. Hogyha megnézzük a párizsi eseményeket, akkor ez a három, közt, a harmadik pedig a kocsikkal kapcsolatos adatok mind nagyon fontosak lettek volna de nem használjuk még, ez, ez létezik már, de még nem használjuk ki az összes lehetőségét. Végül pedig egy nagyon komoly kérdéssel is kell foglalkozni, ugyanis észrevettük, hogy hogy a működési módokkal kapcsolatban, tehát a módos operandival kapcsolatban jelentős változás történt. Néhány évtizeddel ezelőtt az állami jeleket célozták meg, most, most inkább a tömeggyilkosságok vannak állomásokon, vonatokon, múzeumokban. Tehát ezek a célpontok most. Tudjuk, hogy például tavaly nyáron a vezetőktől olyan instrukt, tehát a szíriai és iraki vezetőktől ö, olyan üzenetet kaptak, hogyha nem tudnak a, a kalifátushoz csatlakozni, akkor ott indítsák el a dzsihádot, ahol vannak. És pedig tömeggyilkosságokat kövessetek el, és a többi. Tehát tudjuk, hogy ezt a, az üzenetet elterjesztették a propaganda keretében. Tehát épp ezért az utóbbi eh, két évben a titkos szolgálatokkal a, leg, a bevált gyakorlatokat kicserélték azzal kapcsolatban, hogyan, hogyan tudunk eh, ilyen célpontokat, tehát például repülőtereket, eh, állomásokat, vonatokat, stb. biztosítani. Ez most is folyik, és a, a gyakorlati szakembereknek ezzel kapcsolatos kézikönyveket is szeretnénk összeállítani. De ugyanakkor ezek a források korlátozottak, épp ezért szeretnénk a hatékonyságot maximalizálni, az erőknek a hatékonyságát, anélkül, hogy ez olyan sokba kerülne, de meg tudjuk védeni ezeket a célpontokat. Köszönöm szépen, megköszönöm mindhármuknak és megtelt a hozzászólók listája, nagyon sokan kívánnak kérdést feltenni. Ön utalt a Prüm határozatokra, döntésekre. 2005-ben írták ezt alá, a DNS adatokat, illetve cseréjét tette ez lehetővé. Ez nem történt meg, ezeket a lehetőségeket a tagállamok nem használták ki, pedig sokat segíthetett volna mindez. Tehát végre kell hajtatni ezeket a határozatokat, ez azt jelenti, hogy a kormányközi megállapodások nem működtek. Tehát ez a tanács feladata, és az új jogszabályokat is végre kell hajtatni. Pozitív szempontból mi e- ezen dolgozunk itt a Libe szakbizottságban, de azt hiszem a jogszabályok végre nem hajtása komoly probléma, amelyre a kollégák felkívánják hívni a figyelmet. Holmájer asszony lesz az első hozzászóló. Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Köszönöm szépen, Elnök úr, kedves kollégák! Szeretném először is megköszönni az érdekes összefoglalókat, megjegyzéseket. Annyi kérdésem van, hogy nem is tudom, melyikkel kezdjem, és gondolom a kollégáim is ugyanebben a helyzetben vannak. Egymás után csak felvettem őket. A tagállamok közötti információ cserével kapcsolatban kérdezem, hogy mi ennek az oka, hogy ez nem valósul meg? exkluzív információkat meg akarnak tartani, vagy hiúságból nem teszik ezt meg, a biztonsági szervezetek, a rendőri szervek, a titkos szolgálatok miért nem cserélnek információt egymással? Mi lehet ennek az oka? Vajon elképzelhető, hogy egy kicsit lustaságból, vagy, vagy hanyagságból nem teszik ezt meg, vagy nem gyűjtik össze megfelelően a releváns információkat, vagy nem végzik el az adatelemzést megfelelő módon. Én szeretném ennek a hátterét jobban érteni, hogy miért nem valósul meg ez az információcsere. A másik dolog, gyakran érvelnek azzal, hogy az adatvédelmi rendelkezések miatt nem cserélnek adatokat a tagállamok egymással. Hogyha valóban ez az oka ennek, akkor kérem, hogy mondják meg nekem konkrétan, mely adatvédelmi jogszabályok akadályozzák az adatcserét, hogyha mert akkor tudunk ezzel foglalkozni. Például a irodákkal kapcsolatban már elmondták, és hogy az automatikus adatok összevetése nem lehetséges, nem tudom, hogy a Europollal együttműködve talán meg lehetne oldani a helyzetet, hogy bizonyos típusú adatokat legalább kicseréljenek egymással a tagállamok. Én szeretnék több információra szerteni a kérdésben, mert hogyha gondok vannak, amelyek akadályozzák az adatcserét a tagállamok között, akkor minket erről tájékoztatni kell, hogy a parlament tudjon lépni, meg tudja ezt vitatni. Aztán a következő kérdés a Tunéziával és Jordániával és Törökországgal folytatott együttműködésről. A bizottsági közlemény megjelent, ugye a, arról, hogy ezeket az országokat is most már bevették abba a körbe, amely az adatbázist felhasználja. Engem érdekel, hogy milyen jellegű ez az ö, együttműködés, és a terrorista cselekmények ide beletartoznak. Törökországban például elkövetnek olyan bűncselekményeket, amelyek a szólásszabadságot sértik, demokratikus jogokat sértenek, betiltják a tüntetéseket, és így tovább. Voltak olyan személyek, akiket egész egyszerűen megvertek a rendőri erők a demonstrációk alatt, akkor most milyen fajta bűncselekményekre vonatkoznak ezek az adatbázisok? Gyilkosság, terrorista cselekmények, vagy még egyebek is? Tehát a gyakorlati szempontokat szeretném itt jobban látni, és végül pedig a veszélyes anyagokra vonatkozóan Ugye tudjuk, hogy a kábítószerek és egyéb anyagok esetében megbeszéltük, hogy a regisztrációs illeték legyen magasabb, és ezen anyagoknak a nyomon követése erre milyen szabályok vonatkoznak. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr! Nekem is rengeteg kérdésem van, és sok megjegyzésem is van, de megpróbálom összefoglalni ezeket, csak a lényegi szempontokra figyelve. Ha minden, mindhárom előadónkat meghallgatom, és végig gondolom, a kérdést, akkor rögtön kiviláglik, hogy a nemzeti szintű fellépés nem vezethet megoldásra. Itt nem csak a biztonsági problémákról van szó. A tagállamoknak egész egyszerűen fel kell ismerni, hogy akkor a kihívásokkal nézünk szembe, hogy ezt nemzeti szinten nem lehet megoldani ezt a helyzetet. És különösképpen ezen a területen egyébként a tagállamok hajlamosak a nemzeti szuverenitásukhoz ragaszkodni 2012-ből utalnék egy interjúra. Helmut Schmidt volt német kancellár, azt mondta, hogy nincs nemzeti szuverenitás, mert annyi sok nemzetközi szabály köt bennünket, és annyi tagállammal működünk együtt, és akkora kihívásokkal nézünk szembe, hogy egész egyszerűen nem létezik ez, de a tagállamok még mindig úgy tesznek, mintha lenne. Egyébként én példákat sorolhatnék Németországon belülről is, nem csak az egyes tagállamok között, tehát a német hatóságok sem mindig működnek egymással együtt, és nem cserélnek információt. Az a kérdés tehát, hogy hogyan javíthatjuk ezt a helyzetet. Ha jól értettem, megvannak az eszközök, máskor is ott voltak, most is ott vannak, de ezeket nem használja senki. Ez talán a fő probléma, és talán még egy probléma van, elnézést kérek, ugyanez lesz a gond a PNR esetében is. Európai PNR-nek hívjuk ezt, pedig 29 különböző rendszer lesz. Európai irányelv lesz, és aztán utána majd a 28 nemzeti rendszer fog működni, ahol a kritériumokról a nemzeti hatóságok döntenek, ők döntik el, hogy mit keressenek és milyen feltételek mellett, és egyáltalán nem garantált az, hogy valóban megtörténik az információ csere, tehát hogy ez valóban kötelező lesz. Ezt ezért meg kell vizsgálni. A meglevő eszközök felhasználásával kapcsolatban a következőt kérdezném. Hogyan lehetne hatékonyabbá tenni ezeknek a használatát a tagállamoktól? Az API adatokat használhatjuk, a Schengen információs rendszer is megvan, tehát tudjuk az utasokat, az egyes járatok részleteit el tudjuk érni, és így tovább. És a terrorista támadások fényében, ugye Európában, miért olyan könnyű ez, hogy mindenfajta fegyvereket megvásároljanak méghozzá Európában belül. Tehát gyakorlatilag megérkeznek Európába, és egy vasútállomáson, vagy nem is tudom hol, megvásárolhatják a fegyvereket. Itt és ott. Tehát én ezt nem értem, hát nem, nem, nem tudták, hogy a vasútállomáson árulnak ilyen fegyvereket? Hát én mondjuk nem tudtam, de a rendőrség sem tudja, tehát azért azt hiszem, akkor ez komoly probléma, ha a rendőrök egy ilyen dologról nem tájékozottak. És aztán a határok védelme is közös európai feladat. Persze nyilván arról beszélünk, hogy a határokat ellenőrizzük, nem pedig lezárjuk a határainkat a menekültek előtt. De mit jelent az konkrétan, hogy közös európai feladat? Egészen idáig én nem láttam azt, hogy tagállamaink készen állnának arra, hogy azt mondják, jó, rendben van, akkor itt vannak a technikai eszközök, itt vannak a szükséges feltételek, megteremtettük ezeket, pénz, személyzet, és így tovább, és akkor a határokat ellenőrizni lehet. Hát nem lehet ez csak és kizárólag az egyes tagállamokra hagyni, akiknek külső határuk van, akiknek a határa az EU külső határa. Segíteni kell ezeket a tagállamokat. Engem aggaszt az, hogy először is tagállamok nem adták a, nem biztosították a forrásokat a UNHCR-nak, az afrikai alapnak sem, és most ugye Törökországnak, illetve más országoknak ígértünk, hát ez sem biztos, hogy megvalósul. Hát én nem tudom, hogy akkor fognak bármilyen forrást is biztosítani arra, hogy a külső határokat ellenőrizzük, vagy legyen az bármilyen más cél, hát nem vagyok benne biztos. Ami pedig a Schengeni térséget illeti, és azt, hogy az EU-s állampolgárok mozgását ellenőrizzük, hát aggódom, fogalmazzunk így. A kérdésem az, hogy vajon szükség van-e erre, illetve mire van szükség? Mi lenne, ha először garantálnánk azt, hogy az összes többi meglévő eszközt maximálisan kihasználjuk? Nagyon sok munka vár még ránk. Tehát meg kellene előzni a radikalizációt, a terrorizmust, ezt valahogy ellensúlyozni kellene, a terroristák üzeneteit ellensúlyozni kellene a digitális térben, és erre szükség van, nagyon remélem, csak remélni tudom, hogy következetesen és folyamatosan dolgozni fogunk ezen, nem csak most, hogy bekövetkezett néhány terrorista támadás, lehet, hogy majd egy-kettő még bekövetkezik. Remélem, hogy tovább fogjuk folytatni ezt a munkát, nem csak a biztonság megteremtését, hanem a prevenciót is, és az állampolgárok így hosszú távon biztonságban érezhetik magukat, nem csak itt a parlamentben és a bizottságban, hanem a tagállamokban is. Stevens asszony következik, mondja az elnök. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Kirkhoff konzervatív képviselő nevében azt illetően, hogy az végrehajtási intézkedéseket a tagállamoknak az első helyre kell e, tenni. Azt szeretném mondani, hogy igen, új eszközökre is szükség van, de a meglévőket ez is jobban ki kell használni, és pedig úgy, hogy az információt megosztjuk egymással. Ezen kívül a terrorista tevékenységeket illetően e, lépéseket kell tennünk, a legfontosabbakat elsősorban végre kell hajtani. Említette az IAN-t, de a tagállamoknak ennél többet kell tenniük. Látunk-e majd egy EU-TFTP javaslatot megvalósulni? Ez akarják-e a tagállamok? Ez a kérdés beszélünk arról, hogy erősebb külső határ ellenőrzése van szükség, de a Frontex mellett mire, mit terveznek e, még? Lesz-e intelligensebb e, határellenőrzési javaslat? Most pedig az NVA delegáció nevében szeretném hozzátenni azt, hogy az Európai Uniónak a terrorizmus elleni harcban plusz előnyöket is lehetne szerezni az elkövetekkel kapcsolatban. Ugyanis az európai állampolgároknak csalódást okozunk, hiszen nem, tud, nem értik, hogy miért nem tettek lépéseket a Charlie Hebdo utáni támadás után ugyanis az ALDE csoportnak a vezetője Ferhofstadt úr következetlenül a felderítő szerveket ö, ö, ö, hibáztatta. Nem a tagállamokra kell mutogatni, hanem a problémákat ide a parlamentig lehet visszavezetni. Épp ezért szeretném újból felhívni mindenkit, hogy politikai bátorságot mutassanak, és tegyék félre a dogmákat, elsősorban a katasztrófa forgatókönyveket tegyék félre. Valóban egyensúlyra van szükség, de elő kell, előre is kell lépnünk. Köszönöm szépen. Riström asszony. Nagyon szépen. Nagyon érdekes meghallgatni a kalágokat, kollégákat ma délelőtt. Nem tudom, hogy mi történt a reggelinél. Egyszerű kérdésem van. A korbizottsághoz szeretnék fordulni a legális fegyverek ellenőrzését életen. Vannak Európában aktív vadászok, például Svédországban, különösen az én országom északi részén, ahol én is születtem. Tehát ezek törvényes fegyverek, nagyon erős ellenőrzés van, a rendőrség ellenőrzi őket, és az utóbbi hetekben több, nem is tudom már mennyi, nagyon sok kérdést kaptam ezektől a svéd vadászoktól, akik aggódnak amiatt, hogy az új bizottság problémákat fog nekik okozni, Eh, pedig ők törvényter tisztelő állampolgárok, akik legálisan használják a fegyvereket, de ez a javaslat ugyanakkor nem foglalkozna azzal a fontos kérdéssel, hogy milyen hatalmas számú illegális fegyvereket hoznak a tagállamokba mindenféle módon. Épp ezért az egyszerű kérdésem az, hogy mit mondjak ezeknek az állampolgáraknak. Biztosíthatom őket arról, hogy a bizottság javaslata hatékony és arányos lesz, és foglalkozik majd az illegális fegyverekkel, és, és nyugodtan tovább folytathatják a svéd vadászok a tevékenységüket. Köszönöm. Köszönöm. Sargentini asszony. Engem nem annyira eh, aggasztanak a vadászok. Köszönöm szépen, elnök úr. a bizottság, eh, a tanács és a eh, terrorista ellenes személyek nagyon sokat beszélnek a határellenőrzésről. De hogyha megnézzük a terrorista támogatásokat az utóbbi tíz évben Európában, akkor láthatjuk, hogy belső emberek voltak, akik elkövették ezeket. Épp ezért, amikor a szülők jelentkeznek, hogy a gyerekem Szíriába akar menni, akkor arról beszélünk, hogy ezt nem lenne szabad a migrációval összekeverni, pedig megtörténik. Tehát a kérdés az, hogy hogyan tudjuk, meg, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a fiatalok ne kerüljenek bele az, e, a szélsőséges szervezetekbe, és okozanak kárt máshol. Igen, visszajönnek Európában, hogy, hogy terrorista cselekményeket kövessenek el. A pénzmosás elleni irányelvvel kapcsolatban júliusban jött ki ez, és én vagyok a jelentéstevője ennek. Tavaly karácsonyig tárgyalt, tárgyaltunk róla, júliusban jött ki szeretnék több részletet látni arról, hogy hol vannak hiányosságai, és mit kell tenni a tagállamokkal kapcsolatban, ezt 2017-ben alkalmazni tudjuk. Ugyanakkor tudományos eredmények mutatják, hogy a nyugati államokban a terrorizmus nagyon olcsó. E, tulajdonképpen e, a szeptember 11-e az tovább folytatódik. Tehát a Szíriában költik el a pénzt. Hogyan fogjuk e, ezt nyomon követni? vannak a, az álca cégek Európában, amelyek a pénzt a közel-keletre folyatják. De először szeretném épp ezért tudni, hogy mi hiányzik a pénzmosás ellen irányelvből. Negyedik kérdés. Mely tagállam nem csökkentette, a, melyik tagállam csökkentette a, a terrorizmussal kapcsolatos rendőrségi pénzügyi terheit. Ez nem az én államban, nem Franciaországban történt, hanem a normális rendőrségi tevékenységeknek a költségeit nyírbálták meg. Kérem szépen, hogy erre keressünk válaszokat a radikalizációs tudatosítási hálózat például október óta működik, de tulajdonképpen nem nagyon jól működik, mert nem volt rá pénz, és nem tudtuk például, hogy kinek adják a, a, a tendereket. Ezek szégyenletes dolgok. Végül, Réga után a tagállamok egy csomót ígéretet tettek, és tulajdonképpen ezekből egyik sem valósult meg. Épp ezért az üzenet az, hogy kérem, eh, gyorsan eh, eh, egyezzenek már meg az EU autas adatokkal kapcsolatban, a PNR-ral kapcsolatban. Kérem szépen, hogy vigyázzanak a saját állampolgárainkra, és tegyék meg azt, amit lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. mint asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is válaszolni szeretnék kollégámnak, és hadd mondjam el, hogy nincsen semmiféle blokkolás, a PNR-ről beszélünk, én az ALDE nevében folytatom a tárgyalásokat, és nem igazán tetszik nekem az, hogy a belga politikát belekeverik ebbe a vitába, és nem mondja ez igazat. Hát ennél jobban többet vártam volna öntől. Kezdjük el a hazudozást. Ez hazugság. Az, hogy a parlament blokkolja a PNR adatokat. Ez hazugság. Ami a 15 perces bevezetést illeti, amit hallottunk a kedves uraktól itt a pódiumon, hát ez mindig csak furcsa, mert nem tudjuk, hogy ki beszél, hozzunk a Luxemburg, ki beszél hozzánk a luxemburgi elnökség, jó. De Kerkove úr, ő most a tanács nevében beszél, vagy kihez beszélek? Ez az egész folyamat nagyon furcsa nekem de Kerkhove úrnak a médiának adott nyilatkozatai is egy kicsit hát összekevernek engem, megzavarnak engem, azzal vádolják az Európai Parlamentet, hogy blokkolja a döntéshozást, főleg a PNR-rel kapcsolatban. Ami a demokrácia, a jogállamiság védelmét illeti a terrorizmussal szemben, talán ennél jobb teljesítményre lenne szükség. Nagyon sok kérdésem van. Kezdjük a PNR-rel. Érdekes, hogy az emberek ugye azt mondják, hogy blokkolták, vagy túl sokáig túl sokáig ültek rajta, mert a, a nevetséges parlament a nevetséges aggodalmaival blokkolja. Nos, a magánélet védelme és az adatvédelem adat alapvető jogok a, tör, a, tör, a szerződésben és az egyezményben szerepelnek, ez nem csak a baloldaliaknak a, a luxus problémája, hanem ugyanúgy, mint az a, a, a kínzás tilalmához, a véleménynyelvenyzás szabadság, stb. hasonlóan alapjogok, hogyha nem teszik, változtassák meg a szerződést. Nos, Eredetileg az volt a javaslat, hogy rendeletet fogadjuk el a PNR-re kapcsolatban, mert ez, és ne irányelvet, mert ez irányelvet a 28 tagállamnak végre kell hajtani, és az évekig tart. Még a rendelet, azt azonnal végrehajtották volna, és mindenki azt mondja, hogy nagyon sürgős ez a dolog, akkor miért nem támogatta a többség? Nagyon sok időt megszab, meg, ö, ö, spórolhattunk volna ezzel, de azt gondolom, hogy ön ezt ellenezte. Aztán, ami a luxemburgi elnökséget illeti, legyen átláthatóság a tagállami álláspontokkal kapcsolatban a tanácsban. Mert nagyon átláthatatlan a dolog. Tudom, hogy a tanács megosztott számos kérdésben, de azt hiszem, hogy mindenképpen jogos lenne a polgárokkal szemben, hogy a tanács világosan megmondaná, hogy mely tagállam milyen kérdésben milyen álláspontot képvisel. Azt hiszem, hogy nem csak a parlamentnek, hanem a polgároknak is tartoznak ezzel persze kivéve, ha nem akarnak átláthatóak lenni. A PNR adaton dolgozunk, ez nagyon sok ember számára kényelmetlen dolog, de hát dolgozunk rajta, mert ezt a kötelezettséget vállaltuk. Egy dolgot azonban szeretnék megérteni, kötelező információcseréről van szó. Szóval nem az összes informáciáról beszélünk, nem az összes PNR adatról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy egy PNR adat elemzésnek mi volt az eredménye, ez pontosan meg van határozva. És a, hogyha arra, táj, arra kérnek bennünket, hogy írjunk alá egy EU-PNR e, irányelvet, akkor legalább a polgárok elvárhatják tőlünk azt, hogy ezt az információt megosztjuk a három tagállam között. Kekhove úr azt mondta, hogy megpróbáljuk meggyőzni a hírszolgálatokat. Micsoda? Mi ezt Hallgatjuk, elnézést elnök, 15 percet hallgattuk a bevezetőt, nekem lesznek kérdéseim, úgyhogy ne folytsák belém a szót. A mikrofon nélkül nem halljuk. Nagyon szeretném megérteni, mit jelent az, hogy meg győzni a, a hírszolgálatokat. Ezek közhatóságok, közpénzből fizetjük őket, hogyha politikai feladatuk az, hogy az információt megosztják, akkor ezt kell csinálniuk. Nos, utolsó kérdéseim, a toolkit értékelése. Sok mindent mondtam ezzel kapcsolatban. Miért nem történt meg ennek az értékelése? A parlament évek óta kéri. Semmi nem tört, és semmi. És ez elfogadhatatlan számomra, hogy mi új intézkedéseket, új eszközöket akarunk el elfogadni, és minden alkalommal azt látjuk, hogy ez a legutóbbi eh, merényletek után meghozott eszközöket, intézkedéseket nem hajtották végre. Itt az ideje, hogy ezen végig, ezt végig gondoljuk. Végül pedig azt olvastam az újságba, nos, önök most panaszkodtak a többiek is, miután 15 percig kellett hallgatnunk az előadásokat? Nos, az USA bejelentette, hogy a vízum liberalizációs programjukat megszigorítják. Tudni szeretnénk, hogy az USA mit kér ezért cserébe, mert nyilván az Európai Bizottságnak már átadták a kívánságlistájukat. Ezt szeretném tudni, hogy mi van ezen. Guillaume asszony következik. Szilvi. Köszönöm szépen, megpróbálom rövidre fogni, nagyon sok minden elhangzott meg. Valóban az a benyomás alakult ki az önök elő, előadásából, hogy a tanács nagyon egységes. Nekem nem ez volt egyébként, egyébként a benyomásom a tanácsról, nekem az volt a benyomásom, hogy össze-vissza mindenféle irányba indulnak, és nem egységesek egyáltalán. Ami a javaslatokat illeti, kollégák is említették, a javaslatok már léteznek, már évek óta az asztalon vannak, és az elmúlt időben nem igazán sikerült előre haladni. Inkább úgy tűnik, hogy egy helyben toporgunk, például a fegyverek, a prüm szerződés, stb. Kicsit hát egyszerű a parlamentnek hátat fordítani, és saját magukat frontvonalra e, állítani, e, illetve amikor hibázik a parlament, akkor úgy tűnik, hogy ez jó dolog, vagy jó megoldás a parlamentet e, akkor frontvonalba küldeni. Jó lenne az év vége előtt előre haladni. A legjobb példa a megosztott felelősséggel kapcsolatban, ezt nem igazán említették, a hírszerző szolgálatok közötti információcsere. A kollégám eh, is ezt tartja a legfontosabbnak, az információcserét tehát, adatcserét. Eh, itt megpróbáltam, hát, eh, megpróbáltam megnézni azokat a, ezeket a dossziékat, meg, hogy, amiket kezelnek, kik azok a személyek, akik dolgoznak ezeknél a szolgálatoknál, mennyi ember áll rendelkezésre, terrorizmus elleni harc, stb. Itt 14-et találtam. Kérdezem, hogy ez valóban a hatékonyság megtestesülése? De lehet, hogy vannak más ilyen dossziék. Ami azt illeti, hogy vannak olyan személyek, akik ellen ugye nemzetközi elfogató parács, parancs van. És úgy tűnik, hogy poszt, tehát később, a merénylet elkövetése után mindent tudunk ezekről a személyekről, hogy hova jártak általános iskolába és minden, de a merénylet előtt nem cserélik ki ezeket az információkat, amik egyébként rendelkezésre álltak már a merénylet előtt is mi lesz itt a, a, a kereskedelmi adatok, vagy kereskedelmi célú adatcserének nagyobb hangsúlyt adnak, mint a igazságszolgáltatási együttműködés érdekében kicserélt adatoknak? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadásokat. Egyértelmű terrorizmus ellenes politikára van szükség az Európai Unióban, de ez a megfelelő eszközökre van szükség, megelőző eszközökre mindenek előtt. A PNR-t illetően, a TFTP-t illetően, az, Európa, az Európol jobb működésére van szükség, a szerepének jobb meghatározására. Minden e, e, intézmény között azonnal információ cserét kell megvalósítani, ami az adatok feldolgozását illeti, ami kulcsfontosságú a helyzet monitorozása szempontjából. Vannak itt azonban bizonyos problémák a végrehajtással kapcsolatban először is az első kérdés, hogyha a tagállamok valóban készek a szorosabb együttműködésre, az információ cserére, a Frontex megerősítésére, illetve a Schengen információs rendszer modernizálására. Ez így van-e? Készek erre? Másodszor sok országban úgy olyan a hangulat, hogy a saját terrorizmus ellenes törvényeiket fogadják el hogyan tudjuk harmonizálni ezeket az erőfeszítéseket, hogyan tudunk együttműködni. Következő pont. Melyik az az intézmény, európai intézmény, amely valóban felelős a koordinációért, negyedszer pedig a terrorizmus ellen harcolunk, nem az internet ellen. Nagyon fontos megérteni, hogy megfelelő eszközökre van szükség ezen harchoz. Természetesen megoldást kell találni a biztonság erősítésére a szabadság feladása nélkül. Köszönöm szépen, tanár asszony. Köszönöm szépen. Gyorsan szeretnék néhány dolgot felvetni, de nagyon sok mindent elmondott már Szilvi Guillaume is ami ezeket az anyagokat illeti, amelyeket kaptunk, a ülés előkészítéséhez. Kerkofurtól kaptunk anyagokat, a februári tanács előkészítésre vonatkozó anyagok, tehát nagyon sok mindenre, nagyon sok időre van szükség, hogy megkapjuk az adatokat. A múlt februári ülés adatairól is beszélek, az ötös fejezet a radikalizáció megerősítését illeti, ezzel kapcsolatban feladatunk a fellépés nem csak az Európai Bizottságnak, hanem mindenkinek. Kirchhoff úrtól azt szeretném tudni, hogy vannak olyan eszközök, amelyekkel rendelkeznek, ezek a, pénzügyi eszközök, illetve a humán kapacitás elegendő-e arra, hogy a feladatot ellássák. Aztán az információcsere az hírszerző szolgálatok között, hogyha látjuk az anyagokat, amiket kaptunk, öt tagállam vesz részt aktívan az adatok és az információk cseréjében, ez nagyon gyenge teljesítmény, 28 tagállamból 5, és a másik kérdés pedig, amit szerettem volna feltenni, az a tanácsot illeti, illetve tagállamokat a következő három oldalú egyeztetés pnr re kapcsolatban meg lesz -e december 15-én, vagy törlik, e, és, és november 20-án kaptunk egy sajtótájékoztatót e, a tanács külön ülésével kapcsolatban, ebben arról van szó, hogy az jelentéstevőkkel és az árnyék jelentéstevőkkel akarnak együttműködni a trialógus egyeztetés előkészítését illetően. Köszönöm szépen. Anna Gomez következik. I'm also... Nekem is elegem van. És utálom azt, hogy a PNR-t tüntetik fel varázsszerként. Hát ebben a felfordulásban rendet kell teremteni. Van az USA-val, PNR, saját magunk között nincs, hát hihetetlen ez a kavarodás és káosz. Nem tudom, hogy a PNR most mit változtatna meg egy csapásra. Minden adat megvolt, mindent ismertünk, csak nem repülővel utaztak Párizsba az érintett terroristák például, és senki nem osztotta meg az információkat egymással. Tehát igazából nem e a, nem a PNR-re van szükség, hanem mire van szükség? Azok a kormányok, akik a tanácsban ott csücsülnek, politikai akaratra és politikai vezető szerepre van szükség. Tessék minden szentnek amúgy is maga felé hajlik a keze, hát akkor most lépjenek fel koordináltan, európai módon, ne térjünk vissza a nacionalista megközelítésekhez, ezt ugyanis nem, ez nem vezet sehova, a szolgálatok és a biztonsági szolgálatok nem kapják meg az információkat, pedig meg kellene, hogy kapják. És azért van ez a helyzet, mert nincs meg a politikai akarat, hanem mindenki a szigorítással van elfoglalva, költségvetéseket és személyzetet nyírbál, a titkos szolgálatok és a szociális szolgálatok erőforrásait is megnyírbálják a börtönökben is, és például ezért vagyunk ott, ahol Molenbékben, ahol a munkanélküliek aránya 60% fölötti, hát ez aztán a radikalizálódáshoz vezet. És akkor még nem is beszéltem arról, hogy a narratívával hogyan tudunk szembeszállni. Hát hihetetlen. És akkor itt van ugye az internet, itt vannak a szociális médiák, és így tovább. Meg kellene találni a nyelvet, amivel eljutunk a fiatalokhoz, hogy ne radikalizálódjanak. Rengeteg, rengeteg ilyen dolog van, és a Charlie Hebdo támadások után nem léptek, ezeket nem kezdték el megvalósítani, és hát elnézést, megvan a fegyverexportra vonatkozó közös álláspont. Ezeket a tagállamok folyamatosan ezt az álláspontot blokkolták hogy ne jöjjön ez létre. Aztán a cselekvési terv, hát ez egy gyenge, felvizezett cselekvési terv, és még ezt sem hajtják végre. Ó, hát a tagállamok ugye állandóan arról beszélnek, hogy a robbanó anyagokat ellenőrizzük, hát ez benne van ebben a cselekvési tervben, de nem hajtják végre. Most akkor tessék a párizsi támadások után három nappal, én tudok olyan tagállamról, ahol a rendőrség szervezett árverést, és a fegyvereket árulták. Szóval ez hihetetlen. Dekölkov úr maga mondta, ugye, hogy a migráció, a menekültek, ezeket nem lehet összekeverni a terv, sokan összemossák ezt a két dolgot. De hogyan lehetünk, hogyan léphetünk fel maga biztosan, hogyha még a berendezés sincs meg, amelynek a segítségével a határellenőrzést biztosítani tudjuk miért nincsenek nyitott, legális és is, biztonságos módjai annak, hogy belépjenek az EU-ba a menekültek. Aztán a pénzmosás. Hát nagyon is egyetértek. Végre kell hajtatnunk azokat a jogszabályokat, amelyek érvényben vannak. A bankfelügyelet is ugyanez, ugye ott végrehajtják a pénzmosás elleni rendeletet, de hát rengeteg feladat van még, a készpénz mozgást is ellenőrizni kell. Afrikából például a készpénz mozgást nem figyeljük, és Európából a pénzek nagyon sokszor kifelé áramlanak, Tunéziával együtt kell működni, Líbiában sem tudjuk, hogy mi történik, pedig összekapcsolódik ez a helyzet, a tunéziai tengerparton bekövetkezettek bárhol máshol is bekövetkezhetnének. És akkor mi van Törökországgal? Törökországnak is vannak kapcsolatai Tunéziával, Líbiával, Szíriával, összekötetésben vannak. Miért nem, nem látunk az orrunktól? A finanszírozásról ugye hallottunk, hogy milyen állapotban van aztán tudjuk, hogy műemlékeket csempésznek össze-vissza, és senki nem tesz semmit, még csak meg sem említik. Hát együtt kell működnünk Törökországgal, de el tudjuk fogadni azt a kettős játszmát, amelyet Törökország játszik. És én most nem arról beszélek, hogy a, a szalafisták helyzete micsoda. Köszönöm. Az elnök úr mondja, Boris úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. megpróbálom egy kicsit visszaterelni a vitát a tények szintjére. Azáltal, hogy az extrém helyzetek egyre inkább gyorsan jönnek egymás után, legyen szó merényletekről, legyen szó ö, nagy menekült áradatról, egy kicsit koncentráltabban kell megnézni ezt az információcserét és adatcserét. Lehet, hogy embereket Egyeseket nem érdekel ez már, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos a jogállamiság elve. Én ezt nagyon nagyra tartom, és szeretném, hogyha ez teljesülne. Ezek az extrém helyzetek, amelyekre nem vagyunk felkészülve, és amelyek adhok megoldásokat vesznek, vagy adhok megoldásokat hoznak magukkal, e, ez e, problémát jelent. Nagyon nagy szükség van a megfelelő kommunikációra a terrorizmus elleni harcban, legyen szó e, bármilyen adatokról, banki adatokról, más adatokról. A follow-up jelentés, ami a terrorizmus ellenes intézkedésekre vonatkozott, abban pont fel, meg akarták szüntetni ezeket az intézkedéseket néhány héttel a merényletek előtt. Jobb lenne egy kicsit koncentráltabban megközelíteni ezt a kérdést. Fontos lenne tudni azt, hogy mi az, ami miatt nem valósul meg az adatcsere, legyen szó a vízről, a cisztről, az eurodakról, és mindegy, hogy hogy hívják ezeket Szükség van-e itt az adatokra az, a terrorizmus elhárítás miatt? Tegnap is beszéltünk már erről, a jelentéstevő is válaszolt erre a kérdésre. Egy kicsit az az érzés száll meg engem, hogy az adatvédelmi irányelv tárgyalással kapcsolatban, ugye azt mondják a tagállamok, hogy hát nem kaptunk információt a szomszédos országoktól, vagy más országoktól, és ezért nehéz volt a munka, de senki nem nézi meg azt, hogy amiben megállapodtunk, vagy amit meghatároztunk, ezen jogszabályokban, azok, e- ezen extrém helyzetekben is megoldást jelentenek-e. Úgyhogy jó lenne alapvetően végig gondolni, hogy végül is milyen adatokra van szükség, és hogy az ehhez szükséges jogi eszközök valóban ezeket az extrém helyzeteket is lefedik-e. Köszönöm szépen, kedves kollégák, hogy a, kérem a további hozzászólókat, hogy két percre koncentráljanak, mert különben nem lesz időnk a válaszokra. Az én hibám, nem kezeltem időben a problémát. Loresten asszony következik. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is én is szeretnék köszönetet mondani a három előadónknak. Én is hangsúlyoznám, hogy a terrorista támadások után mindannyian úgy érezzük, hogy megváltoztak a körülmények, a munkánk keretei megváltoztak, és hát az egész helyzetről átfogóan kell gondolkodni. Nekem ez hiányzott, miközben önöket hallgattam. Fosz úr is beszélt erről, ugye az adatvédelem kérdése. Dekökov úr sok adatbázist említett, a új lenyomatok, és így tovább, de egy szót nem szólt az adatvédelemről. És hát esetleg az a benyomás alakulhatott ki, ahogy Fosszúr is ugye ragaszkodott hozzá, hogy az adatvédelem már egyáltalán nem is fontos. Vannak olyan emberek, akik ezt tényleg így gondolják, hogy a biztonság jön először, és az adatvédelem, az emberi jogok azok mellékesek. Én pedig azt mondanám, hogy ez éppen fordítva van, az alapjogok pontosan egy ilyen helyzetben nagyon fontosak, és a lényeget képezik foszul. Én együttműködtem az árnyék előadókkal az irányelvvel kapcsolatban, nagyon hatékonyan hangsúlyoztuk azt, hogy ezekre a kezetekre szükség van minél előbb. De hát egyébként az előadásokból is kiderült, hogy ez tulajdonképpen egy paradoxon. A közösségi módszer megvan, de meg kell értenünk, hogy közös terrorizmus ellenes politikára van szükség, viszont a szerződésben a nemzetbiztonság és a közbiztonság a tagállamok ügye. Tehát nincs ok arra, hogy állandóan ezzel foglalkozzunk, hogy a tagállamok másképpen értelmezik a biztonsági feladataikat. Hát a szerződésben le van ez írva, ez hozzájuk tartozik. Ők döntik el, hogy milyen biztonsági lépéseket tesznek, hogy ezt hogy kezelik, Franciaország is, a szomszédai is, és így tovább. Vannak a déli, illetve a keleti határon is tagállamok, ők másképpen értelmezik ezt, de az első az az, hogy a közös európai közbiztonságot kell, hogy értelmezzük, tehát ennek egy közös definíciója kell, hogy legyen mert nem tudjuk azt sem, hogy mit jelent a közös biztonsági térség. Tehát szükség van arra, hogy mindenki ugyanazt értse az egyes fogalmak alatt. Mit jelent az, hogy közös európai közbiztonság? Ezt mind, ez alatt mindenki értse ugyanazt, ez nagyon fontos. Aztán a prevencióról is beszéltek, és az oktatásról is, amelyre ehhez szükség van. Hát nagyon is tudnunk kell, hogy milyen alapkészségekre, milyen fajta tudásra kell a hangsúlyt helyezni. Én kommunikáció tanár voltam, és azt mondanám, hogy PR szakembereket kellene használni. Egy kultúra közi, vallás közi problémáról van szó. Ez nem csak holmi hangzatos megfogalmazás, Különböző a történelem, különböző a vallás, különbözőek a gyökerek, különbözőek a szokások, és így tovább a rendőrség munkája nagyon jó, de hogyha nem rendelkezünk tudással arról, hogy bizonyos emberek miért viselkednek bizonyos módokon, akkor nem jutunk sehova a társadalomtudományokra gyakran úgy tekintettek, hogy ah, ezek teljesen felesleges haszontalanságok, és nem támogatták őket. A technológia, bezzeg, az aztán nagyon fontos, de most aztán tessék, fel kell ismernünk azt, hogy a társadalomtudományokat bizony be kell vonni ebbe, csak akkor lehet megválaszolni a kérdéseket, a gyökereig menni a problémának. Csak a kollégáknak mondom, mondja az elnök, több időt használunk fel most erre a vitára, hát nagyon sok kérdés bejön ide, és szerettem volna megadni a lehetőséget a képviselőknek, hogy több kérdést is fölvessenek, hiszen ezek egymáshoz kapcsolódnak, és egyébként is nagyon aktuálisak, de most befejeztük a hozzászólók listáját, és én az előadóinknak is megadom majd a lehetőséget arra, hogy válaszoljanak. Még nem fejeztük be hozzászólók listáját, de kérem a kollégákat, hogy fegyelmezetten használják fel ezt az időt. Hemen ez asszony következik. Eh, muchas gracias, señor presidente. contenta de ver... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy látom, hogy mindannyi kifejezték azt, hogy mennyire szükség van a PNR-re, tehát az utasadatokra. Tehát jobb később, mint soha. Érdekes látni, hogy e, e, itt az emberek, akik felszólalnak, e, az ellenkezőjét mondják, mint amit néhány évvel ezelőtt mondták. No, a kérdés az, hogy mi történik a TFP-vel, hogy valóban megbénul-e vagy pedig lesz egy európai TFTP. Aztán az adományoknak a kérdése, amely az öböl országokból elrejtve, mint, mint ember, tehát jótékonysági arab bankból származó adományok úgy jelennek meg mint ahogy Gomez asszony mondja, nyilvánvalóan itt rejtve terrorista finanszírozás folyik. Szerintem foglalkoznunk kell a radikalizációval, és az oktatás az nagyon-nagyon fontos szerepet játszik ebben. A helyzet nagyon sürgető. A közös védelmi politika szintén fontos szerepet játszik itt. Azt hiszem, hogy még nem keteleztük el eléggé magunkat mellette jelenleg a legfontosabb dolog az, hogy az, az állampolgárok úgy látják, hogy mi nem tudjuk betölteni a szerepünket. Spanyolország egy olyan ország, amely többet szenvedett a terrorizmustól, mint a mások, az talán eh, jobban felkészült, de egész egyszerűen a felkészültség az nem elegendő a többi országban. Kerkhoff úr, eh, sokkal eh, több pénzre van szükség a rendőrségnél. Van egy különleges rendőrségi erő, a nyomozók, akiknek fel kell készülni ezekre az új fenyegetetésekre amely minden irányból történik. Igazából nincsen most információcsere, sokszor vonakodnak az információt kicserélni, de sokszor nincs rá elegendő kapacitás. A képességek megvannak, csak egész egyszerűen nem készültek fel az emberek az erre, erre az újfajta barbarizmusra. Köszönöm szépen, Dipri úr. Köszönöm szépen, elnök úr elnézést kérek, később érkeztem, lehet, hogy olyan dolgot mondok, amelyeket már korábban mondták. A kés, ki, a, az cseréről szeretnék szólni. Az első az országomban, de az Európai Parlamentben is sokan érvelnek egy európai CIA mellett a koordinátorok hogyan állnak hozzá ehhez a kérdéshez? Egy új intézményre van szükség, vagy át kell az Európolt alakítani, vagy mit kellene tenni? A második kérdésem. Beszéltek egy jogi javaslatról, tehát egy törvényhozási javaslatról, azért, hogy az Európol adatokat a SIS-2-vel összehozzák. Ez ugyanis egy lényeges kérdés. A PNR-rel kapcsolatban, az utas adatokkal kapcsolatban olvastam a tanács következtetéseit, amely egy ambiciózus e, európai PNR-ről beszél. Szerintem e, a nemzeti PNR-ek ugyanolyan modellre épülnek. De van egy kérdésem. Tegyük föl, hogy például, hogy vonattal jönnek Párizsból a terroristák, és repülőgéppel Törökországban vannak, akkor ezek a belgek lennének, amelyek regisztrálják az adatokat, de hogyha ez nincsen benne a SZISZ rendszerben, akkor mi a csuda haszna van a PNR-nek? Tehát az európai PNR eh, felállítása az ön által felvázolt modellben nem kötelezi-e az összes tagállamot, hogy a eh, eh, gyanús embereknek az adatait a SZISZ-be belevigyék? olyan embereket, akik holnap terrorista cselekményeket követhetnek el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy sokat beszéltünk a biztonsági intézkedésekről és a PNR-ről. Ezek mind nagyon fontosak, hiszen biztonsági érzést kell biztosítani az embereknek. De sokkal kevesebbet beszéltünk az integrációról, és szerintem nagyon fontos az előző kérdés megvalósítása, de sokkal konkrétabb kérdésekkel kell foglalkozni ezen a területen. Például a szociális marginalizáció, a, a munkanélkülénység és a diszkrimináció tapasztalata és a radikalizáció mind lényeges kérdések, és ez nem csak az oktatás kérdése. Én, én hangsúlyoznám ezt a területet, ezen a területen sokkal többet kell tenni. Mr. Kerhoff, Kerhoff úr mondta, hogy a mikroáció és a terrorizmus közti kapcsolat az mérgező, ezzel egyetértek. De ugyanakkor vannak olyan tagállamok és, és vezetők, akik ezt a fajta narrációt használják. Ezért fel kell tenni a kérdést, hogy a, a bizottság, a tanács és a soros elnökség hogy fog foglalkozni ezzel a kérdéssel. Ugyanakkor vannak olyan parlamenti képviselők, akik ugyanezt a narratívát használják. Épp ezért fel kell tenni a kérdést, hogy hogyan lehet EU, az EU politika, hogyha e, vannak olyan tagállamok és képviselők, akik ilyen módon vélekednek. Köszönöm szépen. Mussolini asszony következik. Elnök úr, két dologra szeretnék összpontosítani, mivel az időnk rövid. Az egyik dolog, amiről a többiek nem e, beszéltek, az ügyészség. Például Olaszországban több esetben kiderült, hogy a terrorizmus gyanúját övezte bizonyos személyek, övezett bizonyos személyeket, kik az internetet és egyebeket felhasználták, utána pedig mégis kikerültek a börtönből ezek az emberek. Engem érdekelne az, hogy mi a helyzet az első párizsi terrortámadás után, illetve most. Aztán az információ csere. Hát a terroristák itt voltak Brüsszelben, nem kellett rendkívüli eső helyszínekről ide utazniuk Párizsba. Tehát nem léptek be idézőjelbe az Európai Unióban a rendőri műveletekre tehát a határon nem volt szükség, aztán pedig a muzulmán kisebbséget illetően. A terrorizmus esetében szerintem a vallás az nem számít, tehát itt nem arról van szó, hogy valaki muzulmán vallású. A vallás nem számít hanem a terrorista módja teljesen más. Nem a muzulmán közösség demonstrációi hasznosak, hanem az, hogy a muzulmán közösség ellenőrizze azokat a helyeket, ahol például eh, vallási szertartásokat tartanak, és a prédikációk egy eh, a tagállam által nem hivatalosnak elismert nyelven zajlanak, és így tovább. Vannak olyan helyek, ahol nem a, nem a vallás lép be, hanem a fiatalok gyülekező helye, és így tovább, itt a közösség ellenőrizzen. Tehát legyen kevesebb demonstráció, és sokkal inkább figyeljenek oda, ezek a közösségek, különösen a fiatalokra, ők tudják a legjobban, hogy mi zajlik a saját közösségükön belül. Köszönöm, mondja az elnök, és López Aguilar következik. Köszönöm, elnök úr. Dekökov úrhoz intéznék egy kérdést, hiszen ön a terrorizmus ellenes tevékenységek koordinátora az EU-ban. Ez pedig azt jelenti, hogy ön nem szociális ügyi, ügyi biztos, persze a szociális kérések is nagyon fontosak, hogyha megkívánjuk érteni, hogy miért vagyunk ennyire kiszolgáltatottak ezzel a fenyegetéssel szemben, mi az, ami nem jól működik, miért jelenik meg a fanatizmus, a szélsőségesek, de hát mondom még egyszer, ön ugye a terrorizmus ellenes fellépés európai koordinátora, és hát ha egy valamit megtanultunk ezekből a szörnyű eseményekből, az az volt, hogy nincs koordináció. Hogyha a médiára tekintek, mindegy, hogy televíziókat, vagy pedig az újságokat veszem elő, a média kritizálja az Európai Parlamentet, mert az Európai Parlament nem fogadta el a PNR rekordokat, blokkolta ezt, ez egyébként nem igaz. De hát azt nem látom, hogy a tanács például önkritikus lenne. Például a koordináció hiányával kapcsolatban a tanács önkritikus, egy kicsit magában néz Például, hogyha kiderül, hogy megvoltak az információk, a titkos szolgálatok rendelkeztek ezekkel, de nem cserélték ki egymással a tagállamok az információkat. Magukban néznek ilyenkor? És elgondolkodnak, hogy talán valami európai hírszerzési egységet létre kéne hozni, hogy európai szinten információt cseréljenek, és így határozottabban tudjunk fellépni, így erősebbek legyen, legyünk, és meg tudjuk előzni a hasonló terrorista cselekményeket? Van erre valami fajta szándék a tanácsban, hogy egy ilyen európai szintű hírszerzési egységet létrehozzanak? Mert ez most már egyébként az európai külpolitikába is beletartozik, ezt kérdezném én öntől. Nagyon jó kérdés, mondja az elnök. És még két hozzászólónk van, Veke úr. Sorry. Uh, Bocsánat, nem kapcsoltam be a mikrofonomat. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek valóban. A PNR rekordokkal kapcsolatban mondanám, hogy azért van itt némi változás. Bizonyos tagállamok blokkolták ezt a bal oldalon, illetve a liberálisok. Ezzel foglalkoznunk kell, és fel kell őket szólítanunk arra, hogy most van egy kötelezettségünk, a biztonságot kell garantálnunk az emberek számára, és lépni kell. Egyébként ez az alapjogok védelmét is biztosítja, tehát az őket is segíti, és a közös munkát is segíti. Az internetszolgáltató cégek, hogyha súlyos bűncselekmények gyanúja merül fel, vagy terrorista cselekmények gyanúja merül fel, akkor hozzáférhetnek a, megosztják az adatokat tehát érdekelne engem, hogy vannak-e valami fajta konkrét cselekvésekkel kapcsolatban elképzeléseik vagy sem. Mekevi asszony, köszönöm szépen, nagyon rövid leszek, elnök úr. Először is az első probléma a terrorizmus finanszírozása szerintem ez talán a legégetőbb. Az összes többi intézkedés végrehajtása az időt vesz igénybe, de ha a terroristák finanszírozási vonalait tudjuk elvágni, akkor az olyan, mintha egy polip néhány karját levágtuk volna. Tehát be kellene tartatni a jogszabályokat az összes országban, és el kell kobozni az illegális módon szerzett javakat és a terroristák javait. Ezt tudjuk. Azt is meg kellene ismernünk, hogy milyen tranzakciók bonyolódnak az egyes felek között ne lehessen cash, azaz készpénzes tranzakció csak a bankokon keresztül, a titkos szolgálatok működjenek együtt egymással, közülük néhányan együttműködnek, de nem mindenki azért, mert nem bíznak egymásban. Hát ez azt hiszem a tanács asztalára tartozik, vagyis a tagállamok feladata, Neki kell ezt valahogy megoldani, mert hogyha egy tagállam titkos szolgálata nem bízik egy másik állam titkos szolgálatában, akkor nem tudom, hogy ott mit lehet tenni. Az utolsó felvetésem pedig a vízummentes rendszer. Tudom, hogy a bizottság és a tanács megállapodást írt alá az Egyesült Arab Emirátusokkal a vízummentes rendszer megvalósításáról. A parlament még nem adta ehhez a hozzájárulását. Én tárgyaltam az állandó képviselet egyik dolgozójával, őket nagyon keményen nyomásnak vetik alá, lobbiznak. Kérdezik, hogy a menekültek is ide fognak tartozni? Nem. De hát most a biztonságos országok esetében miért vezetünk be vízummentes rendszert? olyan országról van szó, amely gazdag, amely el tudja látni a menekültjeit. Tehát vegyük ezt, a menekülteket vegyük ezt figyelembe, elnézést kérek, elnök úr, csak be akartam fejezni a mondatomat, tehát a Libeszak Bizottságban erről is beszéljünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök, megengedtem azoknak a kollégáknak is, akik később érkeztek, hogy hozzászóljanak a vitához. De azért szeretnék világosan fogalmazni, annyira összetett ez a vita. Kivételes eset van, a kollégákat igyekeztem nem félbeszakítani és a napi rendet pedig majd ehhez igazítjuk. Nagyon-nagyon fontos és nagy jelentőségű ez az eszmecsere, tehát nem akartam sem lerövidíteni, sem pedig a kollégákat félbeszakítani. López Aguilar úr felvetett egy nagyon érdekes témát. Több képviselő is egyébként beszélt arról a kettősségről, és ne izguljanak az előadóink, lesz bőven idejük válaszolni. Tehát megvan ez a kettősség, ez a dichotómia, a között, hogy egyfelől a Libe szakbizottság mit tesz, és hogyan tekintenek a Libe szakbizottságra, illetve hogy a tanács mit tesz, és a tanácsra hogyan tekintenek. A prümi megállapodást 2005-ben írták alá, és ott van hét tagállam, aki a DNS adatokat egész egyszerűen nem osztja meg egymással. Ő nem foglalkozik ezzel, hanyag módon nem foglalkozik ezzel, és közben terrorista támadások vannak az Európai Unióban. Még a felejtkezzünk el a tűzfegyverekről és egyebekről, amelyekkel majd mi még a Libe szakbizottsággal dolgozni, szakbizottságban dolgozni fogunk, a PNR jogszabályokról, és a terrorizmus ellenes egyezményről, és így tovább. Mi nagyon keményen dolgozunk minden témán, és mi mindig partnerei vagyunk a tanácsnak a terrorizmus ellenes fellépésben. Ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, és én ezt a szakbizottság elnökeként meg is kívánom itt tenni. De engem érdekelne szintén ugyanez, amit a képviselők is kérdeztek, hogy a tanács magába néze, és tisztában van-e azzal, hogy mit kellene tennie, mint tanács, és a bizottság, mint a szerződések őre mit kell, hogy megtegyen a bizottság is ludasít egy kicsit, hiszen 2005-ben, mondom még egyszer, 2005-ben írták alá a Prümi határozatot, és hét tagállam még mindig fütyül rá, és nem tartja be. Talán egy kicsit majd kiigazítjuk a napirendünket, rászánjuk az időt a kérdésekre és a válaszokra is. Először a tanácselnökséggel kezdjük. Tessék parancsolni, nyugodtan beszéljem. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt köszönöm a képviselőknek és a kérdéseiket és a hozzászólásaikat. Először is e, szeretnék arra válaszolni, amit most e, jeleztek. Azt hiszem, hogy a tanács, és különösen a soros elnökség az Európai Parlament partnernek tekinti, méghozzá egy jelentős e, partnernek mindenben, amit ezen a területen teszünk. Igaz, hogy a megvalósítás első feladata, elsőrendű feladata a tagállamok vállán nyugszik. Mi ugyanakkor együttműködünk itt minden szereplő, minden szinten. A soros elnökség a végén jár a mandátumának, és nem kell még a mérleget készíteni, de azt hiszem elmondhatjuk, hogy a parlamenttel kiváló volt az utóbbi hónapokban az együttműködésünk, és meggyőződésem, hogy ez tovább így folytatódik majd azokban a nagy feladatokban, mint az utasadatok, az adatvédelem és a többi ilyen téma. Nos, először a felderítés, a felvilágosítás kérdése. Szeretnék ezzel kapcsolatban néhány szót szólni. Nem szeretném, hogy ezt kifogásnak fogják fel, hiszen tény, valóság, amelyet a szerződés e, e, tett a vállunkra. A nemzetbiztonság, és ez az a szó, amit a szerződés használ, az in, angolul intelligence, tehát a feldörögítés kifejezésre, az egy közös feladat az Európai Unióban. Tehát a tanácsban foglalkozunk mi a felderítés kérdéseivel? Nem, a, a szerződés ugyanis ezt számunkra tiltja. Tehát mi nem foglalkozhatunk ezekkel a kérdésekkel, mert ez nem a mi területünk. Ez ugyanakkor nem akadályozza meg a nemzeti hatóságokat az együttműködéstől, és meggyőződésem, hogy Zsill fog néhány szót szólni még ezzel kapcsolatban, hiszen a munkája kapcsán kapcsolódik össze a, a belső és a külső szervek munkája. A terrorizmus elleni harc az unió hatáskörébe tartozik, elsősorban a rendőrű együttműködés az igazságügyi együttműködés keretében. Tehát ezért kell információt cserélni. Tudomásul vettem a kritikákat, de azt, hogy azt mondjuk, hogy a tagállamok semmit sem tesznek, nem cserélik ki az adatokat, nem használják az adatbankokat, ez azért túlságosan leegyszerűsíti ezt a kérdést. A Schengeni információs rendszer, ez igazi siker, hiszen ezt a eszközt használják más adatbankokhoz is hozzáférünk, mint az Interpol adatbázisa az ellopott útlevelekről. Nos, a tagállamok használják ezt a rendszert, valóban a kritikát is megfogalmazzák ezzel kapcsolatban, a tanácson belül is. A, az igazságügyi tanács után e, elismerték hogy a miniszterek, hogy valóban itt cselekedni kell. Ha megnézzük a konklúziókat, akkor nem az új intézkedéseken van a hangsúly, hanem azon, hogy valósítsuk meg azt, ami már létezik. Tehát az Interpolnak az adatbázisát naponta több ezerszer használják a tagállamok. Vannak valóban hiányosságok, tehát van mit tenni, Ugyanez vonatkozik Prünre is. A Prüni rendszer lassan valósul meg, túl lassan valóban, de ez egy összetett rendszer, e, nem csak egy központi e, adatbázissal foglalkozik, és nem csak 28 nemzeti adatbázissal, hanem különböző e, területeken lévő adatbázisokkal, mint az, az új lenyomatok, az, az DNS és a többi ilyen adatok. Tehát van még mit tenni, a, a tagállamoknak tiszteletben kell tartani, tartani a normákat. Ezekre, ezekre idő van, időre van szükség, és pénzre van szükség. Az utasadatokat illetően, az utas nyilvántartási adatelemet illetően valóban van egy felhívás, amely a minisztereket felhívja arra, hogy ezt a jogszabályt alkalmazzák és nem csak az utóbbi támadások után ragaszkodik a tanács ehhez a jogszabályhoz. Igen, az a három elem, amely benne van a konklúzióban, a következtetésekben, az nagyon fontos a tanács számára a tárgyalás során. Ugyanakkor a miniszterek hangsúlyozták az elkötelezettségüket azt illetően, hogy megvalósítják ugyanilyen időben az adatvédelem feladatát. Ezért hangsúlyoztam ezt itt a parlamentben tegnap. Az adatvédelmi irányelvvel kapcsolatban a tanács szempontjából, a tagállamok szempontjából ez az egyensúly, amelyet a tárgyalások során sikerült eddig elérni, biztosítja az adatok védelmét, és a rendőrség és a, a bíróságok munkáját. Itt egy anekdóta. A, az el, soros elnökség delegációjának tárgyalása a a rendőrség vezetője is velünk van, pontosan azért, hogy megfelelően használja a rendőrség ezt az eszközt, és ne gátolja őket semmi a munkájukban, tehát hogy valóban meglegyen az egyensúly. A külső határok ellenőrzését illetően csak annyit szeretnék mondani, hogy két elem van. Az egyik a tagállamok hajlandók-e a nehéz helyzeten változtatni. Például az Eurodát gépezete a görög határon, a szigeteken, ott nyilván hiányos, hiszen látván a menekülteknek az áradatát, ez ezt mutatja. Tehát a tagállamoknak kell a hiányosságokon javítani, tehát itt ezzel kapcsolatban még van munka. A másik az európai állampolgárokat illetően a tanács miért fogalmazta meg azt, hogy a Schengeni határ rendelkezéseket módosítani kell. Ugyanis az az európai állampolgár, amely bejön az Európai Unióba, átlép a Schengeni határon, minimális határellenőrzést kap. Tehát az, az, az útlevelét ellenőrzik, de hogyha az útlevele az hamisított, akkor azt ellenőrizhetjük, de az, a jogvívmányok nem teszik lehetővé, hogy őt, mint európai állampolgárt részletesebben megvizsgáljuk. Tehát ezt a, az ellenőrzést csak nem szisztematikus módon lehet elvégezni. Értem a különböző álláspontokat ezzel kapcsolatban, tehát eh, hangsúlyozom, hogy eh, hogyha a SZISZ-ben van az, ez a személy, eh, vagy európai elfogadott parancs van ellene, vagy pedig lehetséges terrorista, akkor kapcsolatban valóban kell beszélni az ellenőrzésekről. Nos, a víza, vízum engedményeket illetően nincsen pontos lista az amerikai követelésekről. A CBRN-nel kapcsolatban e, ez egy olyan kérdés, amelyen a tagállamok most dolgoznak, elsősorban a robbanószerekkel illet, illetően. E, nagyon komoly beruházásokat e, tettek az európai alapnál, a biztonsági alapnál, ugyanis ezt a például Luxemburg ezzel kapcsolatban nagyon sok pénzt fektetett be, mert nagyon fontos útvonal van, amely szállítja ezeket a fegyvereket, robbanószereket, és ezt valóban jobban ellenőrizni kell. A megelőzést illetően most először történt meg a a november 20-ai tanácsülés alatt, hogy a miniszterek ezzel a kérdéssel foglalkoztak, tehát a radikalizáció megelőzésével. A bizottság egy komoly munkát végzett a konferenciára, amely a sok szakembert összegyűjtött. Ez egy nagyon nehéz helyzet, regionális vagy helyi szinten sok munkát végeztek a civil társadalom szereplői. Ez egy hosszú lélegzetű munka, és a miniszterek elismerik a fontosságát, és a képzés és a hálózat kialakítás eh, eh, területén, ahol kicserélhetik a tapasztalatokat, hiszen bizonyos tagállamokban vannak nagyon jó tapasztalatok, tehát erre pénzt szánnak azért, hogy mindenki profitálhasson ezekből a tapasztalatokból. Ideértve az oktatás területét is. Köszönöm. Köszönöm szépen. szeretném megköszönni a sarás, soros elnökségnek, amely a mandátum a végén áll ezt a munkát. A következő most Kerhokov úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A hozzászólásomban a két fő témára koncentrálnék. Nagyon sok érdekes kérdést kaptam, sajnálom, hogyha nem tudok mindegyikre válaszolni de ezt a két megválaszolva talán a lehető legtöbb információt tudom adni, ami az információ megosztást illeti. Amit, ahogy már mondtam, akár tetszik, akár nem, a jelenlegi szerződés olyan, amilyen, és ez a tagállamok döntésére alap, döntésen alapul, és tagállamok exkluzív, tehát egy, egyedül a tagállamok kompetenciája a hírszerzés. Megpróbálok az Európai Unión kívül működő bizottság és az Európai Uniós eszközök között hidat verni. Ez nem egyszerű. Egyes tagállamok arra koncentráltak, hogy az EU kereten kívül tartsuk ezt, de nemzetbiztonságról van itt szó. Egyes államoknak fel kell tenniük a kérdést, hogy nem létezik-e az európai biztonság, a globális típusú veszély, veszélyeztetettség minél inkább felépítjük az Európai Unió hitelességét, annál inkább sikerülhet az EU-s keretbe való áttérés, ennek ösztönzése. A másik dolog, amit említettem, említettem az intézményes skizofréniát, de a Lisszaboni szerződés egy kicsit hibás ebben. Éven, életem 15 évét a harmadik pillérre szántam, e, és áldoztam, és azt reméltem, hogy ez majd az első pillérbe átmegy, most ott vagyunk, és az Európai Bizottság megkezdhetné a szerződésszegési eljárást, és jogi nyomást helyezhetne a tagállamokra. Elnök úr, 2005-ben tárgyaltunk erről, jogi kötelezettséget róttunk, szerettünk volna róni a tagállamokra, hogy minden függőben lévő intézkedésről, eljárásról tájékoztassák a Europolt és a Eurojustot, de ez még nem sikerült elérni. El kell ismernem, hogy nagyra e, értékelem a Juncker Bizottság e, vezető szerepét. Ők szeretnének ebben valódi e, előrelépést elérni, és sok kiváló javaslatot hogy fogadnak el. Olivier több javaslatot, intézkedést említett. Nem csak jogszabályalkotó munkáról van szó, nem ment nagyon abba bele Olivier, hogy miket csinál. Gyakorlatilag itt egy gyakorlati munkáról van szó, hírszerzési munkáról is, próbáljuk magunkévá tenni ezt az eljárást. Nagyon nagy benyomást tesz ránk ez a munka, amit Olivier és, és a csapata csinál, tehát megpróbáljuk ezt mi is alkalmazni, és konkrét megoldásokat bevezetni. Ez nem fog egyik napról a másikra megvalósulni. Az információ csere csak akkor működik, ha van bizalom az 28 tagállam között, de sajnos nincs, ezen kell dolgozni. Én azt szoktam mondani, hogy valószínűleg 30 évig tartott Edgar Hoovernek az FBI-t elfogadtatni egy szövetségi államban, és mi most nem, és mi nem szövetségi államban dolgozunk, élünk. Miért nem tesznek be több információt az SCS-be a tagállamok, hát a 36 per 1 egyes cikk pont a dzsihadistákra vonatkozna, ezek alapján a dzsihadistákra vonatkozó információval feltölthetnék a rendszert. Nehéz a folyamat, a a, ugye a hírszerző szolgálatok nagy nehezen összegyűjtik az információkat, információ töredékeket. Mondjuk azt tudják, hogy valaki lassan radikalizálódik, lehet, hogy el fog utazni, nem tudjuk még, hogy Szíriába megye, de hiányzik az információ ahhoz, hogy, hogy átlássák az egész helyzetet. Tehát a tagállamoknak össze kéne tenniük az információ töredékeiket, amikkel rendelkeznek, csak így lehet a külföldi harcosokat lefülelni. Ami fontos a, a hírszolgálatoknak, az a módszereiknek a védelme. Hogyha megnyitjuk az ajtót, ha teljesen átláthatóak vagyunk, akkor ez ettől ők megijednek a hírszerző szolgálatok, ettől félnek. Egy kicsit aggódom, kicsit ö, meglep engem az, hogy mindent magyarázzunk meg, és mindent, mindenben legyünk átláthatóak. Hát, hogyha most én elmondanám, hogy a PNR-t hogy használjuk, és milyen kritériumok alapján, akkor az emberek, akik ki akarják használni ezt a rendszert, azok megváltoztatják a magatartásukat, kihasználják az információt. információt. Nagyon fontos tehát, hogy a terroristák azért jutottak oda, ahova jutottak, és sikeresek sok mindenben, mert megtudták, tudják azt, hogy hogyan monitorozzák őket. Én nagyon sok időt töltöttem a karta megfogalmazásával, főleg a 7-es és 8-as cikkel, és a helyes egyensúly megtalálása nagyon fontos. Akár tetszik, akár nem, a tagállamok sok információt megosztanak, és persze fontos a robusztus adatvédelmi rendszer, de hogyha ez nagyon-nagyon szigorú, és nem engedi meg az információcserét, akkor nem fog működni az adatcsere. Úgyhogy meg kell találni a megfelelő egyensúlyt. Amivel egyetértek az az, hogy nincs igazán nincs e- egyforma vagy egyértelmű vízió az adat eh, csere szempontjából, vagy az eh, információ cserére vonatkozóan. Olyan sokféle különböző kezdeményezés volt, ezeket jobban kellene koordinálni, áramvonalasítani, eh, úgyhogy sajnos valóban nincs egy egységes vízió, és ez nagy kihívás a jövőt tekintve. Hogyan tudjuk biztosítani a különböző mechanizmusok közötti együttműködést. Én szerintem a PNR adatok gyűjtésére szükség van. Még akkor is, hogyha azt mondják, hogy a párizsi merényletben ez nem segített volna, de hát ez nem, magában ez nem érv, más problémákra is megoldást kell találni. Nos, Gerard Döplének válaszolva, E, amit kérdést feltettél, ez tulajdonképpen nem ismerül fel, mert a szerződések megtiltják, e, de a szerződés a négyes cikkben kimondja, a tagállamok kompetenciába tartozik a, e, a, a nemzeti biztonság, de a 73-as cikk kimondja, hogy a négyes cikk ellenére sem, semmi nem zárja ki azt, hogy a tagállamok megerősítsék az együttműködést a hírszerzések között. Tehát a ctg nél eh, illetve a keresztül meg tudták eh, eh, erősíteni az együttműködésüket. Ez az üzenet, amit én igyekszek átadni. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió intézményes keretein kívül lehet erősíteni az együttműködést, mert az szerződéses keretek ezt nem teszik lehetővé, de ott állandó struktúrákat lehet létrehozni. És ez megtörtént sikerült a kis kezdetleges együttműködésből áttérni a valódi szervezet együttműködésbe, ebből jött létre a Europol. A jelenlegi szerződésben meg lehetett találni a megfelelő együttműködési eszközöket. Hát, ami ezt illeti, az Europolt szerintem a hírszerző szolgálatok nem igazán jogosan tekintik nemzetek feletti rendőrségnek. Nem erre, ez, ez nem ez, hanem ennek nagyon fontos ügynökségi szerepe van, az információ összegyűjtése, elemzése és kezelése minden minden szereplő részéről. És ebből a külföldi harcosok csak egy platform kellene, hogy legyen. Ez az első kérdés. A második kérdés, erre majd Olivier válaszol, az Európol ezt követeli, nem akar esetről esetre az SIS-hez fordulni. Nagyon fontos, hogy hozzáférésük legyen ehhez az adatbankhoz, ez a munkájukat facilitálná. A harmadik, harmadik dologban pedig egyetértek, európai PNR koordinálása, igen, ez nagyon fontos lenne. Aztán López Aguilar úr kérdése a main game kapcsolatban nem igazán hallottam a Libe szakbizottság részéről, a, nem igazán hallottam, hogy a tanács kritizálta volna a Libe szakbizottságot, a miniszterek és tudják, hogy nagyon gyorsan végre kell hajtani azt, amiben, amit behatároztak korábban, ők is látták, ők is mondták, hogy hát ezt a következtetést már látták februárban, most miért van ez még egyszer itt. Tehát valóban mindenki elismeri azt, hogy ha Brüsszelben valami döntés születik, akkor ezt végre kell hajtani a tagállamokban. Az elnökség és én magam is megpróbáljuk ezt a nehéz vitát, beszélgetést pénteken lefolytatni. Néha nehéz a minisztereknek szembenézni az igazsággal, de valakinek ezt meg kell mondani. Nem igazán hallottam semmilyen kritikát a Libel szakbizottsággal kapcsolatban. Ami igaz, az az, brit understatementtel élve eh, a PNR-t a háromoldalú egyeztetésből nagyon lassan sikerült a, az együttdöntési eljárást alkalmazni. Hogyha nincs európai PNR, akkor is létezik tagállami PNR. A tagállamok eh, szerint ez, eh, ez azt mutatja, hogy a tagállamok szerint ez szükséges, de nem lesz elég hatékony, nem lesz eléggé európai, és nem lesz eléggé protektív. Az, ami azt illeti, hogy mi, mi az én álláspontom ezen öm, furcsa funkcióval kapcsolatban. Sophie Intfert is kérdezte, hogy mint micsoda beszélek én itt, milyen funkcióként. Az állam és kormányfők hozták létre ezt a funkciót. Nagyon komplex um, játszmáról van itt szó, nagyon sok szereplő van ebben és próbálunk itt konstruktívak lenni, forráshatékonyak lenni. Én próbálok az Európai Bizottsággal és a külügyi szolgálattal lehető legjobb kapcsolatokat létrehozni, hogy mobilizálni tudjam a meglévő forrásokat, és a tagállamokkal igyekszem egy bizalmon alapuló kapcsolatot létrehozni. A parlamentes parlamenthez szemben eh, én igyekszem átadni önöknek a jelentést, és őszinte leszek az értékelésemet illetően. Ön egyetértek Raulal, ez egy új terület mindannyiunk számára. A front franciák most ebben a témában valóban vezető szerepet vállaltak, de három négy évvel ezelőtt a franciákat nem igazán eh, aggasztották a agasztott a megelőzés. A megelőzés egy új dolog. A britek eh, nagyon fontosnak tartják a megelőzést. Tehát volt sok hibájuk, de nagyon sok jó javaslatot is tettek. Az európai agendát ez meghatározta, tagállamokat meghatározta, említhetném a németeket. Azt gondolom, hogy most valódi elkötelezettség van a legtöbb tagállam részéről, hogy többet tegyenek. Az az amerikaiak sem igazán nekik sem tudták, mi az a megelőzés, hogy lehet a radikalizációt megelőzni, de most pedig egy, és most pedig New Yorkban egy csúcs találkozót hoztak össze a témában. Tehát ez nagy, nagyon nagy előrelépés. Még mindig vegyes érzelmeim vannak az ideológiával kapcsolatban, három-négy szakértőt össze lehet ültetni, és beszélhetnek arról, hogy miről van itt szó, személyes, személyes elkeseredettségről, perspektíva hiányról, személyes szituációról, az integráció hiányáról egy személy életében. Mi, a, mi, az, a, mi az a motor, ami kiváltja a, a radikalizációt, de nem igazán lehet erre fekete-fehér egyszerű magyarázatokat adni az erőszakos cselekményre. Én támogatom mind a két vonalon az elindulást, az internetet is fontosnak kell venni, komolyan kell venni, a rehabilitáció és fontos, a tréning, a szociális munkásokat fel kell készíteni arra, hogy a radikalizáció korai jeleit felismerjék. Az Európai Bizottságnak és tudnia kell, hogy az iszlamofóbia elleni harc, a a kultúra, az emberek személyes élet útja, mind-mind szerepet játszik ebben. És aztán az európai iszlám. Persze tudom, hogy senki nem akarja fölvetni ezt a témát. 20 millió muszlim, muzulmán él Európában, növekszik a számuk. Segíteni kell nekik egy olyan vallást létrehozni, amely a többivel egyenlő, nyitott, összeegyeztethető az európai értékekkel. Ez felveti a külső finanszírozás kérdését. Egyes tagállamok fogadtak el törvényeket ezzel kapcsolatban. Nemrégiben ez is egy nehéz vita. Azt gondolom, hogy ezt, is, ezt a vitát is le kell folytatnunk hamarosan. Nagyon sok egyéb kérdés felmerül. Törökország, Gomez asszony, Törökország egyre inkább kötelezett a Dás elleni harcban, megfizették az árát a, a habozásoknak, láttuk ezt Ankarában is, ez a Turumban is. Nagyon sok téma a migráció és más aspektusok is felmerülnek, de akár a terrorizmus ellenes fronton is látjuk az előrelépést. E-, együtt kell működni, úgy, mint a többi országgal. azzal, hogyha valaki kiszorul az erkére, akkor nem lesz befolyása az ügyekre. Nem lehet senkit marginalizálni ebben az összefogásban. Ez a belső biztonság szempontjából túlságosan fontos ahhoz. Köszönöm szépen! Tudom, hogy meg tudtad volna válaszolni minden kérdést, de most lemondott erről az időhiány miatt, és köszönöm szépen. Most pedig Oliviernek fogom megadni a szót. Elnézést, hogy ragaszkodnom kell ahhoz, hogy röviden fogalmazzon, hogyha lehet. Köszönöm szépen. Um, D'abord, je dirais pas qu'on est en train d'agir dans... Először is nem hirtelen próbálunk tenni valamit, mint olyanok vagyunk, a hentesek olyanok vagyunk, hogy ahhoz, hogy reggel frissáról legyen, éjszaka is dolgozunk. Ugyanakkor emlékeztetnék rá, hogy 10 év óta van egy európai terrorizmus elleni harc stratégia, és eh, a megölőzés, a védelem, a, a nyomonkövetés és a, a reagálás, ezek mind nagyon fontos feladatok. Együttműködünk a hírszerző szervekkel eh, az egész pillérben és tulajdonképpen amit teszünk, az mind a, meg, a keretnek felel meg. Legyen az jogi szabály vagy más, ez mind megfegyel, megfelel az alapjogok tiszteletben tartásának, az arányosságnak, a jogi szempontoknak és a többi. Az Allen Bizottság a saját jogi szolgálatunk, a, a kitűzött feladatainkat minden ortodoxia nélkül végzi. Tulajdonképpen az öt éves átmeneti időszaka a Lisszaboni szerződésnek már befejeződött, és a bizottság teljes felelősséget vállal a munkájáról. Vannak olyan tervek, amelyek még most készülnek a, a, e, továbbra is felügyelünk a szerződésekre. Ezt a feladatodat a bizottság teljesen ellátja. Most nézzünk akkor azokat a példákat, amelyek a nem megvalósítással kapcsolatosak. Ami azt jelenti, hogy valamit e, e, javasoltak, jogi vagy gyakorlati, tehát jogalkotási vagy nem, és aztán nem hajtották végre. Tehát ennek az oka lehet különböző például nincs politikai akarat, technikai inkompatibilitás, források hiánya, Zsill említette a, például az információs rendszereknek az elavultságát. Például az Europol most megpróbálja a 28 államot, tagállamot összekötni, hogy az információ csere bizalmas lehessen. A tagállamok közül voltak olyanok, akik még csak nem is kérték ezt, hogy ebbe bekapcsolanak. Tehát, hogyha ha információt akarunk cserélni, akkor először a vonalakra van szükség. És hogyha ezt nem kérik, akkor már itt probléma van. A második az Európpal a, elsősorban az utasokra koncentrál. Körülbelül 5000 szíriai és Irakban harcoló, tehát 20 25 ezer van ezekből a harcosokból ezekben az országokban. De csak 1500 név van a listánkon, tehát akkor itt hatalmas a hiányosság. Tehát vannak harmadik országok, akik több információt szolgáltattak, mint a tagállamok. Tehát ez itt politikai akarat kérdése. Még említhetnék további példákat. Az információ cserét, cserét illeten fontos kérdés, hogy tudnunk kell, hogy nagy különbségek vannak a felderítés a törvény végrehajtása, tehát a, a, a büntetés végrehajtó szervek, a mandátumok, a nyomozási technikák, felügyeleti rendszerik és általános célokat illetően. A felderítés nem ugyanazok az e, e, felügyeleti elvek vonatkoznak, mint a, például a büntetés végrehajtó szervekre. Tehát ez egy objektív probléma, amely létezik a tagállamok között, és Zsill megpróbálta ezt úgy e, egyeztetni, hogy az Europolról beszélt ez például egy lehetőség erre. De ez a munkamegosztás ugyanilyen a tagállamokban is. Hát ezzel meg kell békélni. Vannak megoldások? Lehetséges együttműködni topikus kérdésekben, témákban, hogy ne legyen például operatív információcsere, de más területeken legyen együttműködés ezért értik úgy a főbizottságok és a tanács, hogy akkor kockázat elemzésről kell beszélni, nem felderítési adatokról. Tehát ha azt akarjuk, hogy egy bizonyos ágazatban létezik egy bizonyos kockázat, akkor azt a, kockázat tulajdonosának magáévá kell tennie beszélt Jill a polgári repülési kérdésekről. Tehát valóban lehetséges gyakorlatilag együttműködni. De hát ez egy tanulási folyamat, bízni kell egymásban, és most ezt tesszük, amikor fontos dolgoz, döntéseket hozunk. A prekurzorokat illetően és a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris anyagokkal kapcsolatban. Van egy 2008-as akciótervünk, és 2009-ben volt a robbanóanyagokkal kapcsolatban is egy cselekvési terv. terv. És tulajdonképpen ezeket mind meg is valósítottak. Én inkább arra, a, én inkább a prekurzorokra gondoltam pontosabban ez 2017-ben benne volt a bizottság eh, programjában, hogy akkor az év közepére egy eh, felülvizsgált CBRN-nel visszajövünk eh, tehát itt radionukleáris tagállam, szakemberekkel beszéltünk volna, a praktikus gyakorlati információ, a tudományos szakértelem, ezeket próbáltuk összehozni, hogy megnézzük, hogy hogy tudunk előrelépni. a társadalomtudományokat illetően egyetértek hogy ahhoz, hogy alternatív narratívákat nyújthassunk, vagy hihet, hiteles szószólókat, ahhoz jobban meg kell elértenünk a különböző jelentségeket, de hogyha nem látjuk jól a problémát, akkor a megoldás sem lesz jó tehát nem azt jelenti, hogy címkéket ragasztunk valamerre, hanem az, az IT fórumokat a világon felhasználjuk. Akkor az elemzéstől a keresztporzáson át a helyszínen való látogatások, a websájtok vizsgálata a gyakorlatokból, az mind tanulsággal szolgál számunkra, hogy például mi történik Dániában vagy Barcelonában, akkor ebből az elemző struktúrából sokkal jobban tanulunk, jobban tanulunk. Most most már a szagállamokat és a harmadik országokat is konzultációval segítjük, de nem értem, hogy ez miért nem működne jól. Én úgy emlékszem rá, hogy az utolsó pénzeket, amikor a Londonban volt az utolsó szeminárium, akkor az IT, tehát az IT információs kommunikációs technikával foglalkoztunk. Azt hiszem, hogy a tevékenységi jelentség azt mutatja, hogy hány gyűlés volt, hány résztvevő, tehát ezek mind bizonyítékok. Két gyors utolsó megjegyzés a pénzmosással kapcsolatban. A negyedik pénzmosás elleni irányból hiányzik, valami, ugyanis ez a belső piaci elveken épül. A pénzmosás az a legtöbb tagállamban a bűncselekmény, de ha ennek kiegészítéseként egy európai kriminális irányelv lenne, de hangsúlyozom, hogy, hogy a tog, sok tagállamban ez már megvan, de bizonyos dolgok hiányoznak, és épp ezért mi még tehetünk valamit. Végül pedig a svéd vadászokat szeretném megnyugtatni, hiszen arra próbáltam utalni, pont az ellenkezőjére, bocsánat, ha nem voltam világos, Számunkra a fekete piac, például a szétszedett fegyvereknek a piaca, vagy a katonai fegyvereknek a kereskedelme, akár belső, akár harmadik országokból okozza a problémát. Szeretnénk arányosak lenni, ezért különböző lőfegyverkategóriákat állítottunk fel, vannak, amelyeket elfogadunk, például a vadászok megkapják az engedést, vannak amelyeknek csak nyilatkozatra van szüksége, és van amely eh, szabadon forgalmazható. De, mint mondtam, felülvizsgáljuk az egész rendszert. Eh, elsősorban az, az áruk szabad mozgása szellemében, csak szeretnénk nagyobb biztonságot nyújtani tehát ne aggódjanak a svéd vadászok, hogyha erős a nemzeti rendszerünk, vagy az előzetes ö, e, engedélyeket, illetve vagy a másik megoldás, illetve köszönöm. Köszönöm szépen, és nagyra becsülöm, nagyra értékelem, hogy a képviselő konkrét kérdéseit ilyen részletesen megválaszolták. Kedves kollégák, hosszas vitát folytattunk, de ez szándékos, mert szerettem volna mindenkinek megadni a lehetőséget arra, hogy véleményt nyilváníthasson, és hogy ezt a fontos visszajelzést megkapjuk, ezek nagyon összetett kérdések, és egyébként is a triológus is zajlik most, tehát remélem, hogy az előadóink is értékelik ezt, hogy valóban komoly eszmecserére került sor, ami nekünk nagyon fontos volt, mert a munkánk részét képezi. Most pont ezzel foglalkozunk, a végrehajtás is foglalkoztat bennünket, tehát ez nagyon hasznos és nagyon fontos volt élénk vitára került sor, szinte minden képviselő hozzászólt. Köszönöm mindannyiuknak a ránk szánt időt, nagyra becsüljük, hogy eljöttek. Köszönöm a kollégáknak is köszönöm az erre fordított időt, és elnézést kérek a következő napirendi pont iránt érdeklődőknek a csúszás miatt. Aki a termet elkívánja hagyni, az kérem csendben tegye, és utána folytatjuk a következő napi rendi ponttal a munkánkat. Colleagues, as um, our guests. Kollégák, vendégeink közben ide fáradnak, és Bevezetem a következő napi rendi pontot. Elnézést kérek mindenkitől, aki erre várt. Elnézést kérek a csúszásért. A csúszásért természetesen vállalom a felelősséget. Nagyon fontos volt ez a téma. A 22-es és a 23-as pont következik. A Eurojust és Ukrajna, illetve a Eurojust és Montenegro együttműködése. Ezeket együtt tárgyaljuk. Tehát közös vita lesz és nagy szeretettel üdvözlöm Michelle Konings, aki itt foglal helyet majd mellettem a Eurojust elnöke. Ő fogja bemutatni azt, hogy a Eurojust milyen lépéseket tett a külső értékelés után, amelyet végrehajtottak a tevékenységéről, és általában beszél majd még a Eurojust döntések értékeléséről is. Néhány szót Néhány szót szól majd még Ukrajnáról és Montenegróról is. A Libe szakbizottság éppen a konzultációt, konzultációs folyamatban vesz részt. Két előadónknak is szót adok majd. Kaufmann asszony és Griesbeck asszony a két téma felelőse. Tőlük is külön elnézést kérek, hogy csúsztunk ennek a napi rendi pontnak a tárgyalásával. és ezután, az előadók után pedig a képviselők is szót kapnak. Még egyszer elnézést kérek a csúszásért, és kezdjük meg a munkát. Ha jól tudom, akkor először Konings asszonyjal kezdjük. a Eurojust elnökével. Talán egy picit rövidebbre foghatná, ha tudja, kedves asszonyom, így az előadók is esetleg szót kaphatnak. Elnézést kérek, hogy ilyen időbeli megszorításokat kell alkalmaznom, parancsoljon, és köszönjük, hogy eljött. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt előadók a Libe mindig nagy öröm és megtiszteltetés ide eljönni és beszámolni önöknek a Eurojust munkájáról. Az inter- a De Jong jelentésről lesz szó, tehát ugye itt külső értékelés történt, a Eurojust működésének a külső értékelése. Egy független külső értékelésről van szó, ezt szeretném hangsúlyozni, és közben kérem az első diát. Ezt a gyakorlatot szeretnénk minden öt évben megismételni. Ez volt az első ilyen fajta értékelés, és a Eurojust cselekvési tervet is időközben elfogadta a kollégium november 24-én. A EON jelentés, amely független, mondom még egyszer, három fő pontra összpontosított. Az egyik a, a Eurojust döntés végrehajtása, aztán pedig az, hogy a, ennek a tanácsi döntésnek az alapján hogyan működik a gyakorlatban, tehát mennyire hatékony és eredményes a Eurojust működése. Ez a jelentés tehát kiemelte azokat az elemeket is, ahol jól teljesítettünk, és természetesen kiemelték azokat a területeket is, ahol még volna mit javítani. Az ajánlások közül vannak olyanok, amelyek olyan intézkedésekre vonatkoznak, amelyeket nem feltétlenül a Eurojust hozott meg, hanem esetleg a tagállamok vagy a jogalkotó, majd megpróbálom kiemelni azokat a részeket, amelyek önök számára fontosak. A pozitív értékelésekkel kezdem. Az operatív munka, munkával kapcsolatban jól nyilatkoztak a tagállamok, akivel kapcsolatos együttműködése. Egyre nőttek a terhek, a munkaterhek, és az erőforrások viszont korlátozottak voltak, ennek ellenére sikerült jól elvégezni a munkánkat. Aztán az ajánlásokat nyolc területen fogalmazták meg. Ezek közül egy terület volt, az, hogy aktív szerepet játszon a Eurojust a 2008-as tanácsi döntés végrehajtásában. Fontos kapcsolat van itt a Jeanval munkacsoport tevékenységével, ugyanis ők is véglegesítették a jelentésüket, és a cselekvési tervvel. Ugye a cselekvési tervet, tehát ahogy mondom, a kollégium 2008. októberében még akkor elfogadta, és ez volt a tagállamok inputja, úgymond, a tanácsi döntéshez. Egyébként nagyon időszerű ez a jelentés, mert a tanács és az Európai Parlament éppen most remélem érdekes és produktív eszmecserét folytat a további fejleményekről, már ami a Eurojustot illeti, tehát ugye a Eurojust rendeletről van itt szó. Szerintem nagyon jól időzítették tehát ezt a jelentést. Jó itt most hasznos azt megtudni, hogy a külső értékelés eredménye mi, és ez az információ becsatornázható abba az irányba, hogy hogyan képzeli el a tanács és a parlament a Eurojust jövőbeni munkáját, és a Eurojust természetesen hogyan reagál az ajánlásokra. Nos, ahogy mondtam, a 12-es cikkre vonatkoznak az első ajánlások a nemzeti koordinációs rendszerekre, tehát a tanácsi döntés 12-es cikkéről van szó. Különböző lépéseket tett a Eurojust. 2008-ban az úgynevezett svéd dossziét beindítottuk, felállítottunk minden tagállamban egy ilyen információs anyagot a Eurojust nemzeti kapcsolattartók számára elérhető ez a ez az információs anyag egy központon keresztül. Évente egyszer frissítjük, és a végrehajtásról tartalmaz fontos információkat a tagállamokban, tehát megtudhatjuk belőle, hogy a tagállamok hol tartanak. Aztán 2012-ben, 14 ben és 2016. februárjában lesz megint egy-egy ülés a szakértők bevonásával, azzal kapcsolatban, hogy hogyan működünk együtt. A Eurojust és a HAN-ek együttműködnek, az úgynevezett nemzeti kontaktpontok, amelyek szinergiákat keresnek és a konstruktív együttműködés területét erősítik. A Eurojust segíti egyébként az ENCN tagok részvételét, akár mondhatnám azt is, hogy marketing szemináriumokat szervezünk, arról tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a szolgáltatásainkat hogyan lehet a legnagyobb mértékben kihasználni úgynevezett roadshow-kra megyünk, marketing szolgáltatásokat nyújtunk, ahogy már mondtam, annak érdekében, hogy a tagállamok konkrét célcsoportokra tudjanak összpontosítani, és együtt tudjanak működni az ENCS tagokkal. Aztán természetesen szakmai jellegű megjegyzéseket is tettek. A Eurojust nemzeti koordinációs rendszer tagjai fér, férhessenek hozzá a másik rendszerhez is, másik rendszer, rendszerünkhöz is, ez is fontos. Ó, hány másodpercen van? kérdezi az előadó. Még öt percen van, hát az nagyszerű, abban szerintem be is tudom fejezni. A biztonságos kapcsolatokra kitérve 14 ilyen van, ugye 28 tagállamról van itt szó, tehát több tagállamot még be kell vonnunk, és megvizsgálnunk, hogy hogyan lehet őket bekapcsolni a hálózatunkba. Következő terület a 13-as cikk, amelynek kapcsán ajánlásokat kaptunk intelligensebb, könnyebb módon szeretnénk lehetőséget biztosítani arról, hogy a határokon átnyúló vizsgálatokról tájékoztathassanak bennünket. Ugye erről a Eurojustnak tudnia kell, és a 13, 13-as cikk elbekezdése értelmében kérünk visszajelzést a tagállamoktól, annak, ugye annak ellenére, hogy ők bizonyos lépéseket megtesznek, a nemzeti hatóságok rendszeresen jelezzék az eseményeket felénk, illetve az adatkezelésre vonatkozó harmonizált intézkedéseket 2014-ben elfogadtuk. Van egy adatkezelési rendszerünk, és még azt is tervezzük, hogy legyen éves visszajelzés országjelentések témájában. Ez egyébként újdonság, tehát évről évre készülnének országjelentések, kiértékelnénk az operatív tevékenységeket az egyes tagállamokban aztán egy on-call koordinációs rendszer szerepelt az ajánlások között, és hát ezt használták, de nem voltak túlságosan lelkesek az ügyfeleink, ha mondhatom ezt. Éjjel-nappal hívható lett volna ez, ez az onkol koordinációs rendszer, ez működik, de sajnos csak alkalmanként használták ki ezt a lehetőséget az érintettek. Pedig érdekes lett volna, hogy sürgős, mondjuk sürgős esetekben, hétvégén, real-time probléma esetében alkalmazták, ezt, használták ezt a lehetőséget, de nem voltak azért annyira lelkesek. A, ez volt az első ajánlás. A második ajánlás a stratégiai tervezésre vonatkozott, hogy korlátozott számú stratégiai prioritást fogalmazzunk meg, és az Eurojust erőforrásait ezek köré csoportosítsuk, illetve észszerű rugalmasságot természetesen hagyjunk meg, hogy reagálni tudjunk a váratlan helyzetekre. Ez tehát azt jelenti, hogy mindenfajta kérésnek, kérdésnek eleget tehetünk, de ha ismerjük a belbiztonsági agendát, a migrációs agendát az év elejétől és az elkövetkezendő öt évre vonatkozóan nyilván ezek lesznek a legfőbb prioritásaink. A terrorizmus, a külföldi harcosok, a kiberbűnözés, az illegális csempészet, és így tovább. Ez a három lesz a fő prioritásunk, és igyekszünk ezzel kapcsolatban, ezekkel kapcsolatban együttműködni, megvizsgálni, hogy az erőforrásainkat hogyan tudjuk úgy átcsoportosítani, hogy azok a három fő prioritást támogassák. Természetesen akkor, hogyha a kollégium ezt, ezeket elfogadta. A harmadik pont a következő ilyen szerepel, az is elhangzott, hogy a jogalkotónak világosabban meg kell fogalmazni a különböző, a Eurojust különböző szereplőinek feladatát és hatáskörét. Ez tehát a parlament és a tanács feladata, hogy a kollégium, illetve az elnök és az adminisztratív igazgató pontos szerepe és feladatköre micsoda. Hát nyilván nem csak üldögélünk és várunk arra, hogy valami történjen, hanem a munkamódszereinket folyamatosan változtatjuk, egyre hatékonyabbá kívánjuk ezeket tenni. Például egy végrehajtó bizottságnak több delegált feladatot adtunk. Ez folyamatos munkát jelent a részünkről, de minden természetesen majd a rendeletben lesz fixen rögzítve, ami a jogalkotók feladata. A négyes ajánlás egy olyan, ami arra kért bennünket, hogy karcsúsítsuk a belső struktúrát. A kollégiumban alatt csapatok, csoportok, és task force -ok működnek együtt, projekt megközelítést szeretnénk alkalmazni, ugye általában az idő korlátoz bennünket, és világosan szeretnék az elszámoltathatóságot is itt feltüntetni, az erőforrások felhasználását pedig monitorozni, ami visszatér ugye a második ajánláshoz. Mindezt azután tudjuk megtenni, amikor a stratégiai fő prioritásokat elfogadtuk. Az ötös a következő ilyen szerepel, és a szabályokat a munkagyakorlatról koherensebben fogalmazzuk meg, mert ezek kihatnak a hatékonyságra és eredményességre. 28 nemzeti tagunk van, tehát ez azt jelenti, hogy 28 nemzeti kapcsolattartó, 28 különböző jogrendszer és mentalitás, tehát valahogy karcsúsítani kell a munkát, közös szabályok meghatározását jelenti mindez, és nem kötelező érvényű útmutatások elkészítését. 2016 első negyedévében fog erre sor kerülni. Az ajánlások alapján azt kell mondjam, hogy már az eddigi üléseken is mindig az volt a fontos, hogy az eddig meghozott döntésekre reagáljunk. A hatodik ajánlás szerint a Eurojustnak az operatív eljárásait is karcsúsítania kell, a nemzetközi kapcsolat, nemzeti kapcsolattartó pontokon is, és nagyon sokat dolgoztunk ezen, hogy legyen egy, egyfajta operatív kézikönyv, ez az év végére elkészül, és a végrehajtás beindulhat majd ezután. Ugye különböző munkamódszerek vannak, különböző a munkaterhelés, különböző eljárások, de hát ez mégiscsak Európát jelenti, és Európának többnek kell lennie a 28 különböző eljárás összegénél. Az utolsó pedig az, hogy folytassuk az erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy erőforrás alapú menedzsmentet hajtsunk végre, javítsuk a hatékonyságot és eredményességét és a felelősségvállalást is a munkaprogram végrehajtásában, illetve a stratégiai célkitűzések meghatározásában. Ez egy olyan terület, ahol a Eurojust teljesítménymutatókat fog alkalmazni, és ezekkel méri a célkitűzések végrehajtását vagy elérését. 2016-ban bevezetünk egy átfogóbb monitoring rendszert most már jobban tudjuk, hogy a fő prioritási területeken mi fog történni, de ugyanezt a gyakorlatot kell, hogy végrehajtsuk a nemzeti szinten is. És végül pedig az utolsó ajánlás a független jelentésből az, hogy továbbra is proaktív szerepet játszunk az európai prioritásokhoz igazítsuk a munkánkat. A szervezet tevékenységei ehhez igazodnak, tehát azt hiszem, hogy ezt teljesítettük. Köszönöm szépen, Michel, mondja az elnök úr, és rögtön meg is adom az előadóknak a szót. Uh, Szilvi Kaufmann kezdi, parancsoljon. Ja, vielen Dank, äh, Herr Präsident, und vielen Dank, Frau Konings. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Konings asszony. Egy nagyon részletes beszámolót kaptunk, köszönöm szépen. A mai ülése elején az Ernest Young értékelését én is megnéztem, úgyhogy ezt figyelembe vettem, és azt gondolom, hogy ami a munka további alakulását az Eurojustnál illeti, ez ebben fontos szerepet játszik. Mielőtt az Ukrajnával kötött egyez, egyezményről beszélek, egy dolgot hadd mondjak. Az ön prezentációjában és az Ernest Young anyagában és az szerepel, hogy a tagállamokkal való információcsere még mindig problémás. Talán beszámolhatna nekünk arról, hogy melyek az alapvető problémák, és miért nem úgy folyik az információcsere, mint ahogy ezt szeretnénk, és mint ahogy ezt elképzeljük. Ami az Ukrajnával való egyezményt illeti, mivel nincs túl sok időnk, csak néhány megjegyzést tennék. Az Eurojust és az Ukrajna közötti megállapodásról van szó, a súlyos bűncselekmények elleni harc területén szervezett bűnözés és terrorizmus különös tekintettel. Ez az egyezmény az operációs együttműködést illeti az Eurojust és Ukrajna között. Például EU tisztviselőket lehetnek kiküldeni, illetve Ukrajnából tisztviselőket az Eurojusthoz és cseréről is szó van benne. Nagyon fontosnak tartom, hogy a közös ellenőrzési öm, szintet a 26-os cikk szerint elfogadták, és a közös ellenőrzési szint megállapította, hogy minden javaslat, amit benyújtottak a témával kapcsolatban az Eurojuszhoz, azt, az benne is van az egyezményben, és az adatvédelmi kérdéseket világosan kezelik. Ukrajna 81 óta tagja az Európa Tanácsnak, és Ukrajna emellett biztosította azt, hogy független a adatvédelmi eh, hivatala és az ombudsman is független. Összességében azt gondolom, hogy ez egy jó egyezmény, és azt gondolom, hogy a parlamentnek el kellene fogadni ezt az egyezményt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szilvi von. Natalie Grisbeck következik aki a Eurojust és Montenegro közötti együttműködés jelentéstevője. Köszönöm szépen. Claude, és köszönöm szépen az elnök asszonynak, hogy bemutatta a célkitűzéseket, amelyek az elkövetkezendő időszakban meghatározzák a munkánkat. Próbálom ma rövidre fogni, bár általában kicsit több időt szoktunk szánni ennek a témának. Először szeretnék emlékeztetni arra, hogy ami az eljárást illeti, a szerződés szerint a parlament itt csak konzultatív szerepet játszik, és vagy beleegyezik, vagy elutasítja. Az egyezmény, tehát proforma konzultációról van szó, nem tudjuk módosítani ezt az egyezményt, egyszer vagy jóvá hagyjuk, vagy nem. Ezzel egy időben az elnök asszony is említette, hogy az elmúlt időszakban a Eurojazz folyamatosan alakult, fejlődött, és az egyik legfontosabb szereplő a büntetőjogi igazságszolgáltatási együttműködés területén. Mindeközben a szervezett bűnözés elleni harc lehetővé teszi a szervezett bűnöző bandák, bűnbandák eh, lebontását, eh, szétverését, és koordinált, hatékony együttműködésre van szükség, és koordinált válaszra, amely válasz európai szintű kell, hogy legyen ez e, elengedhetetlen. Ebben az összefüggésben az ügynökség szerepe nagyon fontos, elengedhetetlen, ahogy ön is említette, e, folyamatosan e, beszélünk erről ebben a szakbizottságban is többek között a rémisztő franciaországi merényletek után is. Kedves kollégák, azok az emberek, akik elvesztették szeretüket, ismerősüket a párizsi merenylet során, azok számára is nagyon fontos, hogy ne veszítsék el azt a kis bizalmukat, ami van -e Európában, Európa sajnos nem tud sok mindent tenni, tehát az európai szint a polgárok biztonsága érdekében. A jövő az nem holnap van, hanem ma van, és kulcsfontosságú, hogy ne vesztegessük az idá, időt, mert különben Európa szét fog esni, amit mind végignézhetünk. Ami a szervezet bűnözést illeti, napról napra azt látjuk, hogy a terrorizmus, a csalás és a korrupció előtt nincsenek határok. Nem csak, hogy látjuk ezt, hanem szenvedünk ettől a ténytől, hogy mindenféle veszélyes, terrorista, kriminális, korrupt személyek jönnek-mennek Európában határok nélkül, és a válaszunkban sem vethetjük föl a határokat. Hogyha kormányközi megoldást akarunk erre adni, akkor ez gyors legyen, hatékony legyen, és ez a két egyezmény amelyek a témába vágnak, ezek klasszikus egyezmények, ezeknek a struktúrája, maga a szövege is nagyon hasonló. Szerepelnek benne ezek a klasszikus rendelkezések, az egy, együttműködés erősítése, a kontakt személyek, a kontakt bírák, a kontakt ügyészek szerepe, nincs nagy probléma ezzel az egyezménnyel, ahogy már a kollégám is mondta, én is azt gondolom, hogy ezt jót kell, jóvá kell hagyni, de lenne három-négy rövid kérdésem. Az első, elnök asszony, el tudja mondani, hogy miért pont ezzel a két országgal kötötték meg ezt az egyezményt. A szervezetbűnzés elleni harc a Balkánon emiatt, szervezet bűnözés sajnos mindenütt létezik, miért pont ezt a két országot választották, miért nem Koszovót vagy másokat? Tehát miért ezt a két országot választották? Második kérdés, melyek azok a prioritások, amelyeket, amelyeket itt fontosnak tartanak, és a tagállamok mely prioritásos témákat határozták meg? Harmadik kérdésem a 2013-as cselekvési tervet illeti, ott említette, hogy nagyon fontos Oroszországgal egyezményt kötni, ezzel mi a helyzet, útközben eltűnt valahol a sülyeztőben, vagy még dolgoznak rajta, mi van vele? Utolsó előtti kérdésem, az Európai Parlament vajon rendszeres tájékoztatást kaphatna ezen fontos témákkal kapcsolatban rendőri együttműködés, adatok átadása, és az utolsó kérdésem, ami szintén nagyon klasszikus kérdés, már van egy együttműködési egyezmény az Eurojust-tal, ami nem mm, lépett életbe, mi ennek a hatékonysága, van-e valami statisztika, ami mutatja ezt, és milyen, mi a helyzet a, azokkal a bírákkal, ügyészekkel, akik kapcsolattartó szerepet játszanak, hatékonyan működik-e ez az intézmény, vagy nem, mit tud erről mondani. Minden esetre nagyon jó lenne egy kicsit átláthatóbbá tenni ezt a rendszert. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ketten szeretnének még hozzászólni. Stettina képviselő, árnyékéles jelentéstevő, és aztán Gomez asszony, Szetina úr, tessék. Mě je velkou ctí být stínovým zpravodajem těmto dvěma zprávám. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy az árnyék jelentése vagyok ennek a két jelentésnek. A Ukrajnát illeten most e Ukrajnában elég nehéz időket érünk, és ezért szüksége van egy stabil partnerre, és csak így lehet előre lépni és reformokat bevezetni. Mind Ukrajna, mind Európai Unió számára nagyon fontos a kapcsolat, ez előrelépés jelent ennek a szerződésnek a megfogalmazása az Unió Európa, az Európai Unióba vezető úton nagyon fontos lépés és a csatlakozáshoz vezető úton fontos. Köszönöm szépen. Gomes asszony. Nagyon örülünk itt üdvözölni. Ön sikeres az erőfeszítéseiben, hogy meggyőzze a tagállamokat az igazságügyi együttműködés hasznosságában? Tudjuk, ismerjük a korrupciót, de más kérdéseket is. Portokáliában az ügyészek és ez a könyvekben benne van, hogy nem kaptak a német hatóságoktól segítséget a korrupciós esetekben. Ugyanakkor Németországban elítéltek korrupció miatt embereket. Ez nem azt jelenti, hogy nem létezik az együttműködés, hiszen Németérszekban volt az ügyész és az elit között megállapodás, hogy az én saját országomban, és valószínűleg Görögországban is a, a korrupciót elkövető, tehát arra biztató embert nyilván, nevét nyilvánosságra hozzák. Tehát akkor miről beszél a tanács, amikor lehetővé tegyük a tagállamok, tagállamok számára, amikor a határokon átnyúló korrupciós esetekben egyszerűen nem működnek együtt. Természetesen ugyanez vonatkozik a titkossági bírósági ítéletekre is, titkos bírósági ítéletekre is, hiszen itt is felmerülhet a terrorizmus finanszírozás. Anna, még két nap rendi pont van. No, akkor összefoglalom. Szerintem ez egy nagyon fontos megállapodás talán azért, hogy segítsünk Ukrajnának a korrupció elleni harcban, hiszen ez nagyon kapcsolódik a mi pénzügyi rendszereinkhez is. Köszönjük, kollégák! Elnézést kérek, hogy sírgetem önöket. Már a múltkori alkalommal is olyan volt a napi rendünk, hogy alig tudtuk beszorítani az ön előadását tehát a következő percekben kell mindezekre a kérdésekre válaszokat adni. De az ön következő megjelenését a szakbizottság elől olyan módon fogjuk betervezni, hogy elegendő idő legyen. Tehát, hogy a Eurojazz tényleg megkapja az őt megillető időt. Tehát akkor, ha lehet, röviden válaszoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm a hozzászólóknak is. Nagyon fontos az információcsere a tagállamokkal. Az NTS az tulajdonképpen egy nagyon fontos szervezet a megoldás a terrorizmus elleni harcban az 12 és a 13-as cikkek nagyon fontosak. Különösen az utóbbi 10 évben, hiszen 2005-ben is már e, volt egy e, határozat, amely kötelezte a, a tagállamokat, hogy az információt, e, hogy információs nyújtsanak a terrorizmussal kapcsolatban és ez rendszeres legyen. Pontosan azért, hogy mind operatív, mind stratégiai kérdésekkel foglalkozhassunk. A 2008-as tanácsi határozat és a 14-es cikk mindebben segítenek. Most az EMTS ugye már létrejött, és ezt szisztematikusan lehet használni. De a bírák sok tagállamban túl sok minkát végeznek, és mi még ezt pluszként kérjük tőlük, és épp ezért fontos, hogy, hogy egyre inkább sürgessük őket, hogy ezt is elvégezzük, hiszen nagyon fontos lenne, hogy nekünk specializált ügyfeleink legyenek, és, és stratégiai szempontból valóban az igazi prioritásokkal foglalkozzunk. Tehát megpróbálunk minden kezdeményezést felhasználni, hogy biztosítsuk azt, hogy a, a hálózatok valóban működjenek. Tulajdonképpen az ilyen ts nek és ez a létalapja. Az ukrajnai egyezmény tervezettel kapcsolatban az adatvédelemi kérdésekkel is foglalkoztunk. Van egy ilyen ombudsman, ami valamilyen fajta garanciát jelent Montenegró számára is. Mik voltak az okai az elsőbségi helyre sorolásnak? Hát egyszerűen a tapasztalat. Nyilvánvalóan a Ukrajnában, Ukrajnával kapcsolatban az utolsó tíz évben 62 eset volt, egy csomó koordinációs ülés, nagyon nagy nyilvánosságot kapott ügyek is voltak mindenféle csempészeti ügyjel kapcsolatban. Tehát, hogyha a bírósági együttműködés e, e, létrejön, akkor ez egyre több ilyen lehetőséget jelent. Grisbeck asszonynak ezt válaszolnám. Nagyon köszönöm e, ezt a biztatást, hiszen hogyha e, hatékonyan akarunk a szervezett e, bűnözés ellen fellépni, akkor valóban nagyon fontos ez a fajta együttműködés, hiszen igazságot a jogszabályok szerint kell szolgáltatni, és a biztonsági és a migrációs programokban is részt kell vennünk, és nyilván ez annak is kérdése, hogy miket sorolunk az első helyekre, a fontosságokat illetően. De Montenegro az a nyugati Balkán országoknak része, épp ezért szükség van hogy minél közelebb hozzuk a nyugat-balkáni országokat az Európai Unióhoz, hiszen tagjelölt országok, és Montenegróval kapcsolatban is voltak olyan eh, esetek, amelyek biztonsági kérdéseket eh, vett fel, épp ezért az együttműködés nagyon fontos. Eh, például az illegális bevándorlóknak a csempészete kérdése egy ilyen kérdés. És ezért nagyon fontos az operatív információknak a cseréje. Oroszországgal folynak a tárgyalások, melyeket még nem zártunk le adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos aggályok miatt. Mi minden esetre hajlandóak vagyunk megosztani a szervezett bűnözése elleni harcban elért eredményeinket, és szükségünk van az önök támogatására is. Hét igazságügyi együttműködési megállapodásról van itt szó, például Norvégiával kiváló E, e, az együttműködés, és Svájccal is, és e, nem csak az ügyek számát, hanem az ügyek minőségét is meghatározza ez. 2012-13-nak van a norvég legfőbb ügyésze például kiváló volt az együttműködésünk, és a terrorizmus elleni harcban eh, november 12-én eh, eh, többszörös letartóztatásokra se került sor a norvégiai és a svájci együttműködés eredményeként. Tehát, mint mondtam, ez mind a, az esetek minőségét is meghatározza az ilyenfajta együttműködés. Um, what do we see uh, in relation, uh, uh Mit látunk Ukrajnával és Montenegróval kapcsolatban? Már emlékeztem, említettem Ukrajnával kapcsolatban, hogy e, milyen pénzmosási, korrupciós ügyek, ügyekről volt szó, és valóban szükség van erre az igazságügyi együttműködési megállapodásra. Az utolsó kérdés, Gomes asszony kérdése. Mindennyiunknak meg kell győzni a tagállamokat arról, hogy e, jobban használják ki a szolgáltatásainkat. Mi e, ezeket a szolgáltatásokat e, kínáljuk, és ezeket a lehetőségeket ki kell használni, különösen a jelenlegi biztonsági aggályok idejében, hiszen hatékonyan kérik a segítséget, de néha nincs meg a lehetőségük arra, hogy egy felgyorsított segítséget kapjanak. Mi tudunk nekik segíteni, ismerjük a problémákat, de gyors megoldásokra kell koncentrálnunk, hiszen ez az értelme a létezésünknek, és ezért is használ, harcolunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a kiváló összefoglalót. A Eurojust részéről, hogy itt volt és elmondta ezt, ezeket az információkat. Köszönöm szépen a jelentéstevőknek és a képviselőknek, akik részt vettek ennek a pontnak a vitájában. A módosítások benyújtásának a határideje december 16, és csak angolul fogadunk el módosításokat. Kedves kollégák, akkor gyorsan lépjünk tovább. Tudom, hogy a tolmácsok nem tudnak már itt maradni fél egy után, és van még egy napi rendi pont. Trájpost meg nincs itt, illetve két napi rendi pont van még. Anna fogja őt helyettesíteni. 24A napi rendi pont. Egy szóbeli kérdés, illetve írásbeli válasz kérdé, kérünk. 2015. április 9-én Szoraja Poszt és 45 képviselő benyújtott egy írásbeli kérdést az Európai Bizottságnak az E, e, tanácsi e, keret döntése kapcsolatban a rasszizmus és a xenofómia témájában. a 2010. július 1-én érkezett meg az Európai Bizottság válasza, tehát nem tartották be a 6 hetes határidőt. A Libel Szakbizottság napirendre tűzte a témát, hogy az Európai Bizottsággal e, e, esmét cseréljen a témával kapcsolatban. Annál hetednek fogom megadni a szót, aki Soraya Prostot helyettesíti, és aztán az Európai Bizottságnak, és aztán utána az érdekelt feleknek Anna először. Eh, Köszönöm szépen. Hát most láthatjuk, hogy egyre növekszik, az idegen gyűlölet erősödik a rasszizmus, és nagyon sok cselekmény cselekményt látunk, amelyeket az idegen gyűlölet és a rasszizmus indít el. Elég veszélyes ez a demokratikus társadalmakban. A bizottság felé intézett kérdésben az eszközre kérdezünk rá, amely ezzel foglalkozik. Én elolvastam a keretdöntéssel kapcsolatos, elolvastam a keretdöntést, a rasszizmus és idegengyűlölet kifejeződésével szembeni küzdelemről, vannak súlyosbító külön, körülmények, és a jelentésben a bizottság azt mondja, hogy kétoldalú párbeszédet fog folytatni a tagállamokkal, és ez majd a hiányosságot megszünteti. A kétoldalú párbeszédeket tovább kell folytatni, hiszen már mindjárt itt vagyunk 2016-ban. A bizottság meg kell, hogy mondja nekünk, hogy most akkor hol tartunk, a tagállamok végrehajtották már ezt a keretdöntést, vagy sem. És hogy mi történik, megoldódott-e a probléma, a hiányosságot megszüntették-e, nem lenne esetleg itt az ideje annak, hogy jogsértési eljárást indítsanak azok ellen, akik nem hajtották végre ezt a keretdöntést ezért fordulunk ezzel az írásos kéréssel a bizottsághoz, és az LGBT közösség tagjait is például egyre többször élik ilyen jellegű támadások. A bizottságnak tehát nem tudom, hogy érdemes lenne-e a keretdöntési időtartamát kiterjeszteni, vagy nem időtartamát, hanem a hatókörét kiterjeszteni erre is. A bizottság jelentésében kitérnek az irányel felülvizsgálatára, de minket az is érdekel, hogy mikor teszik ezt meg, és mikor veszik be ide a bűncselekményeket, a gyűlöletcselekményeket és az LGBT közösség elleni támadásokat. Tehát jó lenne, hogyha megválaszolná a kérdést, megadom a bizottságnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a képviselőknek is a kérdést, és köszönöm, hogy most itt lehetőségünk van arra, hogy a válaszokat megadjuk. Igen, ahogy kiemelte Kiemeltük már a parlament előtt több alkalommal is, a jelenlegi migrációs válság és a terrorista támadások, amelyek elérték Európát, a figyelem középpontjába helyezték az idegengyűlölettel és rasszizmussal való küzdelmet és ide a bűncselekményeket, vagy a büntető jogot is be kell vonni. Ez a fajta közelem a bizottság számára prioritás, és szeretnénk ezt az eszközt betartatni, hatékonyan végrehajtatni a tagállamokkal. Több alkalommal elmondta már a bizottság, hogy nem fog vonakodni attól, hogy a hatásköreit valóban gyakorolja, hogyha egy-egy tagállam nem tartja be, vagy nem hagyja végre ezeket a rendelkezéseket. A bizottság elkészített egy jelentést ennek az eszköznek a megvalósításáról, és erre utal a kérdés is egyébként, erre hivatkozik. Az átmeneti időszak lejárt, ugyanis a Lisszaboni szerződés határozta ezt meg. A bizottság beindította az írásbeli, illetve személyes találkozókat, párbeszédet a tagállamokkal, kifejezte az aggájait az a keretdöntés átültetésével, illetve végrehajtásával kapcsolatban, és a tagállamoktól a szükséges pontosításokat is be akartak kérni. A jelentés elfogadása óta pozitív előrelépések történtek több tagállamban. Ez azt jelenti, hogy büntetőjogi lépéseket tettek több tagállamban azért, hogy a szabályokat betartsák. Még egyelőre nem teljesíti mindenki, nem ültette át mindenki ezt a keretdöntést. A bizottság a jogsértési eljárás előzményét, ezt megelőző eljárást indította be néhány esetben. A helyszínen is tájékozódunk, és ahogy bejelentettük a következtetésekben, ugye az első éves kollokvium az emberi jogokról tartalmazott ilyen következtetéseket, hogy az idegengyűlölet és az intolerancia egyéb formáiról tárgyaló munkacsoport, amiben a közösségi képviselők és egyéb érintett felek szerepelnek, megerősíti az együttműködését és a jó gyakorlatok cseréjét, valamint azonosítja a hiányosságokat annak érdekében, hogy az EU-s és nemzeti jogszabályokat pontosan betartsák ezen a területen valamennyi tagállamban. Ami pedig a gyűlölet bűncselekményeket és a gyűlölet beszédet illeti, illetve a nemi, nemek elleni bűncselekményeket, a bizottság több parlamenti kérdésre válaszolva megfogalmazta már azt, hogy a keretdöntés kibővítése, hogy más csoportokat is bevonjunk, nem tűnik ö, megoldhatónak az elsődleges jog szempontjából, nincs itt a, a szerződésekben jogalap. De a bizottság igyekszik azt is elérni, hogy a tagállamok a saját büntető jogukat végrehajtsák, ugyanis itt szerepel a gyűlöletbűncselekmény, illetve a gyűlöletbeszéd, és ide a szexuális orientáció, a nemi azonosság is beletartozik, tehát nagyon sok tagállamban már szerepelnek a büntető jogban ezek a tételek. Már van ilyen jogszabály. Ami pedig az új munkacsoportot illeti, az gyűlölet elleni munkacsoportot, itt vannak tematikus ülések, amelyek a részletekkel foglalkoznak. Elnézést kérek, mondja az elnök, nem, mond a kérdések célja az az, hogy elmondja nekünk, hogy miért nem válaszolta meg a bizottság a kérdést. Nem azért, hogy most itt ezeket felsorolja nekünk, hanem kérem arra összpontosítson, hogy miért nem adtak választ a bizottság részéről. Én levelet is írtam Timmermans alelnök úrnak, Abramopoulos biztos úrnak és Jurova biztos asszonynak, és a 130. szabály értelmében benyújtott kérdésekre válaszokat kértem tőlük. Gyakran súlyos késedelmek vannak a válaszokban, és a parlament munkáját hátráltatják ezek. Én ezt kértem öntől, hogy továbbítsa ezt a bizottsági kollégák felé. Amikor önök idejönnek, akkor válaszolják meg azt a kérdésünket, hogy miért nem adnak választ az írásos kérdéseinkre. Előfordul, hogy 15 ülés, 15 különböző anyagon késik a munka. Mi értjük a helyzetet, ezért nyújtottuk be a kérdést. Nem kell nekünk jellemezni a problémát, ezzel pontosan tisztában vagyunk. Azt szeretnénk tudni, hogy miért nem válaszol a bizottság időben. Most pedig akkor átadom a kollégánknak a szót, és mondja el, hogy elégedette ezzel a bizottságtól, amit most kaptunk, igen vagy sem. Köszönöm, elnök úr. Nem kaptunk választ a kérdésre, tehát a miértre nem kaptunk választ. Tehát nem vagyunk elégedettek ezzel, elnök. Nincs elég időnk most már, csak a Korau úr által benyújtott kérdéssel fogjuk folytatni, mert aztán a tolmácsok munkaideje félkor lejár. A bizottság felé szeretném hangsúlyozni, hogy egész egyszerűen nem tudjuk ezt elfogadni, hogy ilyen késedelmeket kell elszenvednünk a bizottság miatt, nem tudják tartani a 6 hetes válaszadási határidőt a benyújtott kérdésekre. Kora úr kérdésére fogunk rátérni, a Lisszaboni szerződés előtti intézkedések, rendőri és igazságügyi együttműködés átültetése, 2015. augusztus 24-én nyújtotta be ezt a kérdést, és megadom Kora úrnak a szót, hogy a lehető legrövidebben kérem, foglalja ezt össze. Köszönöm szépen, elnök úr. A Libeszak bizottság tagjaival együtt, néhány tagjával együtt nyújtottunk be egy kérdést a bizottságnak, és azt szerettük volna megtudni, hogy hogy áll a Lisszabon előtt elfogadott rendőri és igazságügyi együttműködésekről szóló intézkedések átültetése az egyes tagállamokban, mert a határidő kötelező. A bizottság értesítette a tagállamokat az átültetésre vonatkozó határidejéről, május 15-e 2015 volt ez. A bizottság tól szeretük volna tudni, hogy ezt az értékelést hogyan végezte el, és azt is kértük, hogy tájékoztassa a parlamentet. Augusztus végén újra a bizottsághoz fordultunk, hogy további információkat kapjunk, a parlamentnek társjogalkotóként előjoga az, hogy a belügyi és igazságügyi kérdésekben tájékozódhasson, a határidőket pedig be kell tartani. A bizottság válasza megint későn érkezett, és nem volt kielégítő, nem szerepel itt semmifajta tagállami lista, nem szerepelnek az értesítések, azt sem tudjuk, hogy milyen határidőig fogja a bizottság befejezni az értékelését, és azt sem tudjuk, hogy milyen lépéseket fog tenni az egyes tagállamokkal szemben, hogy tartsák be a jogszabályt szabályokat. Tehát ezek gyakorlatilag a bizottság feladatai lettek volna, 2009 óta tudja már ezt, és 2015-ig, 2009 és 2015 között el kellett volna végeznie ezt a monitoring munkát. Hát általában másodszorban rangsorolják ezeket a kérdéseket, az igazságügyi együttműködést és rendőri együttműködést, most pedig azt hiszem látjuk az események fényében, hogy nem várhatunk ezzel tovább, nem lehet ezt állandóan arrébb toligálni. A Libe szakbizottság elnök úr, az egész Libe bizottság nem egy általános választ kell, hogy kérjen, hanem igenis konkrét választ. Nem fogadhatjuk el ezeket az általános szövegeket, dátum nélkül, határidő nélkül, és így tovább. Konkrét választ akarunk. Köszönöm szépen teljesen világosan megfogalmazta azt, hogy mit várunk az Európai Bizottságtól. Az Európai Bizottság képviselőjét kérem, hogy válaszoljon koráornak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselő, köszönöm szépen, hogy lehetőséget adnak nekünk, hogy megadjuk a választ erre a kérdésre, és elnézést kérünk a késlekedésért, hogy nem tudtuk időbe beadni az írásos, megadni az írásos választ. A korábbi harmadik pillérbe tartozó, aki nagyon fontos jogi eszközöket tartalmaz a rendőrség és igazságszolgáltatási együttműködés területén, és ennek megvalósulása kulcsfontosságú az Európai Unió jogbiztonság és szabadság térségére vonatkozóan. Ezt aláhúztuk többször is a kötelező érvényű jogszabályokat, illetve aktusokat a tagállamoknak végre kell hajtani. A minden érvényben lévő jogi eszközt végre kell hagyni. Egy mapping gyakorlatot végeztünk el, és ennek során megvizsgáltuk azt, hogy melyek azok az intézkedések, amelyek a jogi hatályt kiváltották, és 26 olyan eszköz van, amelyel kapcsolatban egy eh, ilyen fellebezési eljárást indítottunk el, és eh, monitorozzuk a végrehajtását a korábban a harmadik pillérbe tartozó akinak. A bizottság arra kérte a tagállamokat, hogy formálisan tájékoztassa, eh, tájékoztassa őt a mm, formális döntésekről. Eredetileg március 15-e volt a határidő, de tagállamokkal való e, tárgyalások után május 15-éig hosszabb, hosszabbítottuk meg. Az Európai Bizottság számára a prioritás az volt, hogy a notifikációk listáját e, teljesítegyük ez a folyamat ezen pontján el kell mondanunk, hogy egyes eszközöket nem sikerült teljesen végrehajtani, de a tagállamok továbbra is küldenek értesítéseket a nemzeti átültetési intézkedésekről. Öt tagállam részéről szükséges ez, hogy megvalósuljon teljes mértékben az EU-s közös jog, igazság és szabadság térsége. Az Európai Bizottság a feladatát végrehajtja, a szerződés szerinti feladatát, az, amely az európai jog végrehajtására szól. Ez különös tekintettel aktuális a párizsi támadások után, és az Európai Bizottság folyam, mindent megtesz a monitorozás érdekében javítani kell tehát a monitorozási feladatot. Az Európai Bizottság megállapította, hogy a szerződés által ráruházott hatalmával élhet, kommunikál a tagállamokkal, és hogyha szükség, akkor, szükséges, akkor a szerződésszegési eljárásokat megindítja. Az Európai Bizottság továbbra is információval látja el az Európai, Európai Parlamentet a meglévő csatornákon keresztül. Tudjuk, hogy részletesebb információkra van szükség, ezt megadjuk, hogyha szükséges. Köszönöm szépen, Karao, és aztán a többi képviselő röviden. Karao Azt hiszem, hogy a válasz az továbbra is általános szinten marad meg. Mindig eléggé pontatlan, nincsenek itt konkrét listák, konkrét, konkrét adatok a bizottság mindig azt mondja, hogy hát még ezt megtehetnénk, ezt is ezt megtehetnénk, na de hogyan, pontosan kivel, melyik tagállammal, és így tovább. Nem elfogadható ez az általános válasz a parlament számára. Konkrétumokat kérünk, egyáltalán nem vagyok megelégedve a válaszsal. Köszönöm szépen, Kora úr, López Akilár úr. Igen, nagyon röviden. Tudom, hogy nagyon kevés az időnk, és nincs értelme ezen rágódni ezen a témán, de nagyon is releváns ez a téma, és ezt fel kell ismerni, hogy az Európai Bizottság egy hatalmas szervezet, bürokraták, technokraták, hivatalnokok, tanácsadók, gyakornokok, de leginkább ez egy politikai szerv, amely elszámoltatható az Európai Parlament felé. És azt gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy ezt felismerjék, és lássák azt, hogy ez a folyamatos gyakorlat, hogy, hogy vagy nem válaszolnak, vagy semmit, csak blabla választ adnak, ez, és nem kapunk releváns információt és érvelést, ez nem megfelelő. Az Európai Parlament feladata az európai bíró, bizottság ellenőrzése, eh, számoltatása. Ezt mm, ki kell mondani. Köszönöm szépen López Akilár úrnak és Korá úrnak, és az egyik problémánk eh, az az, ez nem konkrétan önt érinti az Európai Bizottság jele, itt jelenlévő eh, képviselőjét, hanem általában az a helyzet, hogy egyre inkább e, megszokott gyakorlata válik az, hogy a napirendünkből ezekre a témákra kell, hogy időt szálljunk, mert nem kapunk megfelelő választ. Persze, előfordul, mindenki próbál kitérni a válaszadás elől, nos, ezt, ezt is megtehetik, de kérem, hogy a határidőn belül tegyék meg, nem a határidőn túl. Az Európai Bizottsági képviselők idejének, és akkor általános válaszokat adnak erre, ezekre a kérdésekre, amely általános választ a határidőn belül is megadhatnák. Nagyon sok kapacitás áll a rendelkezésükre, hogy megfelelően érdemben megválaszolják a kérdéseket. Az Európai Bizottság nagy szakértelemmel rendelkezik, úgyhogy ez határidőn belül is megválaszolhatja a kérdéseket. Úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy megválaszolják azt, hogy miért nem tartották tiszteletben a jogunkat arra, hogy választ kapjunk egy határozott időn belül. Most már ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy erre magyarázatot kapjunk, mert ezek a viták elveszik az időt a további érdemi vitáktól, a képviselőknek ide kell jönniük azért, hogy ezeken a vitákon vegyenek részt, aminek nincs értelme, mert ezeket a válaszokat megadhatták volna a határidőn belül a kérdésre egyébként is. Köszönöm szépen, és kérem önt, hogy továbbítsa ezt a panaszunkat. Köszönöm mindenkinek a részvételt. Sorry, any other business? <laughs> Van-e egyéb kérdés? Bárki részéről nincs, akkor lezárom az ülést.